Okay, colleagues, we wait a little bit because we know it's Monday. Kedves kollégák, egy kicsit vártunk, mert hétfő van, a kollégák dolgoznak, de most már el kell kezdenünk, nagyon sajnálom egy kis időt biztosítottam, hogy megérkezenek a kollégák, hiszen hétfő az utazónap, és ez problémás, de most már bele kell vágnunk, mert nagyon sok a munkánk. Első pont. A napi rendet módosítjuk. A módosítás a következő. A 23-as és 24-es napi rendi pontokat a 22-es pont előtt fogjuk megbeszélni. Tehát a szakbizottsági kérdéseket lezárjuk, mielőtt következne a Költségvetési Bizottsággal való ülésünk. Tehát mm, feltesszük a kérdéseinket a bizottságnak, és megbeszéljük az egyebeket is. De ez ugye majd holnap délután lesz, ugye? Jó, és közben még módosítottuk a napi rendet máshol is. Heidi. Azaz, nyolcadik napi rendi pont. Heidi Hautala véleményét, jelentését a 21-es ponttal cseréltük fel. A 21. pont az iraki helyzetről szól. Tehát az erdészete kapcsolatos pontot a nemzeti terv utáni pont után beszéljük meg. És akkor ezzel a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük. Az AKC-EU közös parlamenti közgyűlése nevében Louis Michel egy projekten dolgozott, az európai politikák rejtelmei címmel, ő mondja ezt így. Van, itt vannak a vendégeink? A Közép-Afrikai Köztársaságból is érkeztek vendégek. Kérem jelezzék, ha már a teremben lesznek. Emellett szeretnék emlékeztetni arra is, hogy lesz egy megemlékezésünk, a ruházati kereskedelme kapcsolatban. Emellett lesz egy különleges ülés a Concorddal, az NGO képviseletében. Beszélni fogunk a, közö, a következő több éves költségvetési tervről, a kotonú partnerségről, valamint a különböző szexuális kizsákmányolási ügyek utáni helyzetről, melyekre amelyek napilágra kerültek az elmúlt hónapokban. A tagoknak mondom, hogy fontos ez a, az ülés, és emellett még említanám azt is, hogy Jesper Haglund visszatért, egy évvel ezelőtt ment el az elnök kabinetjébe, most pedig újra itt van, és üdvözöljük. Köszönöm, hogy itt van. Emellett Giulietta Pintilit is üdvözölném, ő új, köszönöm, ő asszisztens, üdvözlöm itt a szakbizottságban, és Nikolaj és Stefan utcát, ő itt van, nincs itt. A devében volt néhány hónapig, de Andrá szakbizottságban fog kicsit dolgozni, utána pedig Washingtonban lesz a parlament összekötő irodájában. Ezek voltak a személyzeti változások. Nézzük a jegyzőkönyvi jóvágyásokat, február 19-20-i jegyzőkönyv jóvágyásra. Van-e megjegyzés? Ha igen, az ülés végéig közöljék, ha nem, akkor elfogadtuk a jegyzőkönyvet az ülés után. A február 27-i jegyzőkönyvet a következő ülésünkön helyezünk napirendre. Negyedik pont, koordinátorok határozatai ajánlásai ott van a dossziójukban a március 20 megjegyzés, ha van vélemény, akkor a titkárságnak küldjék be az ülés végéig, ha nincs, akkor elfogadottnak tekinthetjük ezt is. Ötödik pont, bizottság bejelenteni valói, de látom, hogy a bizottság jelzi, hogy nincsenek bejelenteni vagy köszönöm szépen. És akkor most nézzük az első tartalmi napirendi pontunkat, ez pedig a hatodik napi rendi pont, eszmecsere Mark Lókokkal, az Egyesült Nemzetek Kommunitárius Ügyekért Felelős Főtitkár és gyorsegekkel foglalkozó koordinátorával. Az OCSA munkáját mi ismerjük. És nagyon örülök annak, hogy Mark Lókok itt van a Szíriáról szóló konferencia kapcsánban ön itt, két napig fog ez a konferencia tartani ezen a héten. Lokok úr 2017. szeptemberétől van hivatalában, Stephen O'Brien volt az elődje, vele az előző ülésünkön találkoztunk. Ezelőtt Mark Lokok az Egyesült Királyság Nemzetközi Fejlesztésével foglalkozó minisztériumának az állandó titkárságán dolgozott, több mint 30 éves tapasztalata van a humanitárius válsághelyzetekre adott válaszokkal kapcsolatban. Nagyon sok ilyen válsághelyzet fordul elő, mi, a mi szabizottságunk nagyon sokukkal foglalkozik, és minden további nélkül meg is fogom önnek adni a szót. Annyit szeretnék elmondani, hogy kevés tag van jelen, de Robert Neuser és Bogdan Vente, a két fő politikai frakció részéről itt van, és Vájani úr is itt van, aki alelnöke a szakbizottságnak, és biztos vagyok benne, hogy mások is jönni fognak majd tessék. Thank you very much indeed. Um, I'm delighted to be here. My... Köszönöm szépen, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Az ENSZ egyes humanitárius ügyekért felelős koordinátora vagyok, ez azt jelenti, hogy az egész globális humanitárius válaszadási rendszert koordinálom, nem csak az ENSZ munkáját, hanem a Vörös Keresztet és az összes NGO-t is. Nincs nagyobb vagy fontosabb támogatója humanitárius fellépéseknek világszerte, mint önök mind együtt, az Európai Unió, az Európai Unió tagállamai a legnagyobb finanszírozója humanitárius reakcióknak. Ezért köszöntet szeretnék mondani, és önökön keresztül az állampolgároknak, akik támogatják önöket ezekben az erőfeszítésekben. Ha megengedik, akkor pár percet arra szánnék, hogy értékelem a humanitárius helyzetet globális szinten a jelen pillanatban. Beszélnék a legnagyobb válságokról, illetve utána szólnék arról, hogy milyen jövőbeli lehetőségeink vannak, és mennyire központi szerepűnek gondolom az Európai Uniót és az Európai Parlamentet, valamint az önök szakbizottságát ezen lehetőségek megvalósításában. A humanitárius rendszer soha nem volt még hatékonyabb. Évről évre a humanitárius segélyszervezetek több tízmillió emberhez jutnak el, és kérdés nem fér hozzá, hogy milliók életét mentik meg. Az által meglátogatott országok, a munka, amiket láttam az elmúlt évben, Szíria, Jemen, Szomália tartozott ezek közé, a Csád, tó környéki országok, ahol orsási válság van, a rohingyák, akik elmenekültek országukból, Szomália, Etiópia, aztán is említett elnök asszony és a Kongói Demokratikus Köztársaságot, illetve Dél-Szudánt. Mindenhol, ahova ellátogatok, azt látom, hogy több tucat ügynökség több száz vagy több száz ezer alkalmazottal próbálja meg az emberek alapvető igényeit kielégíteni. Ezeknek az embereknek a munkáját az önök támogatása teszi lehetővé, és enélkül a munkanélkül több millió ember veszítené életét. Dél-Szudánban, Szomáliában, Nigériában és Jemenben sikerült megakadályozni az éhénységet, a rohingyákat sikerült támogatni, és Kongótól Ukrajnáig rengeteg segítséget nyújtottunk. Gyorsabban sikerül azonosítani az igényeket, jobb az együttműködés, a helyi első reakciót biztosító szervezetek és a nagy nemzetközi szervezetek, mint például a Vörös Kereszt között. A humanitárius tá, ö, ügynökségek minden eurót a lehető leggyorsabban, a lehető legmesszebbre juttatnak el, hogy a szenvedőknek enyhítsék a sorsát, és életeket mentsenek meg. Ez mind igaz, de azt is jogos megfigyelni, hogy az igények is egyre inkább növekednek, és ezért egyre több pénzre van szükség évről évre. Hogyan lehet ez, teszik fel a kérdést az emberek? És ez egy jó kérdés, mert paradoxorról van szó. Egy oldalról az elmúlt 40-50 évben 100 ország, a világszerte 100 ország demo, óriási demokratikus és gazdasági fejlődést élt át. Csökkent az éhénység, a gyermekhalandóság, és egyre többen jutottak el iskolába a gyerekek közül. De Afrika és közél-kelet sok országa nem tapasztalta meg ezt a fejlődést. Itt a legnagyobb az igény a humanitárius segítségnyújtásra, és vannak olyan országok, ahol ez folyamatosan növekszik az elmúlt évben, illetve idén az ENSZ-el rekord erőforrás sikerült mozgósítanunk. Három fő oka van annak, hogy a száz ország fejlődése dacára az elmúlt 40-50 évben mégis egyre több segét kell, hogy kiosszunk, egyre több támogatásra van szükség. Az első ok, egy milliárddal többen vagyunk a Földön, mint 2005-ben. És ezek közül a legtöbb olyan országban él, ahol a humanitárius segítségnyújtásra nagy szükség van. A második oka annak, hogy növekszik a donoroktól várt pénz mennyisége, hogy borzasztó konfliktusokat látunk, különösen 2010 óta, különösen Szíriában, említette ön is asszony, bár amúgy is jöttem volna Brüsszelbe önöket meglátogatni, nem csak a szíriai ülés miatt, de Jemen, Irak, Afrika szarva térsége, a csád környéke, konfliktusok által sújtott, lázadók és terroristák által pusztított területek. A harmadik és legnagyobb ok arra, hogy több pénzt próbálunk gyűjteni, mint eddig, az az, hogy a humanitárius standardok, a humanitárius normák magasabb szintűvé váltak. Megpróbáltunk az 1980-as évek közepén az etiópiai éhínségre reagálni. Akkor élelmiszert, vizet és hajlékot próbáltunk biztosítani. Most átfogóbb választ akarunk adni, megpróbáljuk a gyerekeket iskolában tartani, egészségügyi szolgáltatásokat nyújtani, és segíteni az embereket abban, hogy a megélhetésüket ismét felépítsék, ha ez megszűnt. Tehát ambíciózusabb és átfogóbb céljaink vannak, mert próbáljuk csökkenteni a szenvedést. Egy sor fontos módon tudjuk tovább erősíteni a humanitárius segítségnyújtást. Az egyik az, hogy a humanitárius válságokat hogyan finanszírozzuk. Egy kicsit karikatúra szerű lesz az, amit most mondok, de a világ nézi, hogy egy új probléma felmerül, az emberek egyre inkább aggódnak, a politikusok úgy érzik, hogy muszáj reagálniuk, mobilizálnak egy csomó pénzt, az ügynökségek neki látnak a munkának. És hát ez elég sok időbe telhet. A legtöbb válságnak a forrása akár szárazságról, földrengésről, vagy más természeti katasztrófáról van szó, tudjuk, hogy ezek meg fognak történni újból és újból. Gyakorlatilag azt is lehet, hogy nem tudjuk, hogy a következő asszály, vagy a következő földrengés mikor következik be, de azt tudjuk, hogy előfordulnak a Földünkön ezek az események, és ki tudjuk fejleszteni az olyan jellegű reakciót, amivel jobban tudjuk előrelátni, hogy megbekövetkeznek-e ezek az események. Például a biztosítási mechanizmusok megerősítésével. Például a karibi térséget sújtó hurrikánok. Nagyon ö, szerencsés módon az érintett országok most már biztosításokat kötnek, amelyeket néhány nap alatt tudnak mozgósítani, és így a segély munka is hamarabb beindulhat. A korai előrejelző adatokat, mutatókat is jobban fel tudjuk használni, és így gyorsabban és jobban fel tudjuk venni a küzdelmet, például az aszályok következményével. Tudjuk azt, hogy vannak olyan országok, ahol jellemzően előfordulnak ezek, és egyre inkább a klímaváltozás miatt. Úgyhogy nem kell várnunk hogy mondjuk a gyermekek már életveszélybe kerüljenek, hanem előre láthatjuk a problémát, és előre tudjuk mozgósítani az erőforrásainkat. Illetve a humanitárius és a fejlesztési fellépéseket jobban össze tudjuk kapcsolni. Üdvözlendő része az önök által elfogadott állásfoglalásnak, amit néhány hete foglaltak, fogadtak el a humanitáris és egyéb eszközökről. El is olvastam a szövegüket, és ott az egyik dolog, amit említettek, hogy azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a világ hatékonyabban tudjon a humanitárius reagálásban teljesíteni. Például Szomáliában, ahol nagyon sok időt töltöttem az elmúlt 25 évben, tavaly például azért, hogy az éhénységet el tudjuk hárustani. Egy olyan készpénz átalási rendszert tudtunk felállítani, amivel gyorsan tudtunk kis összegeket küldeni az embereknek, és ezzel meg tudtuk akadályozni, hogy kialakuljon az éhínség. Egy platformot építettünk tehát ki. Ennek a felhasználásával, amikor legközelebb lesz a száj, akkor azok az emberek, akik ki vannak téve ennek a hatásainak, már benne vannak a rendszerben, és gyorsabban tudunk nekik segíteni, mint a korábbi asszályok esetén. És az ilyen jellegű szociális védelmi rendszereket már több országban is felállítottuk, és semmi oka nincs arra annak, hogy mondjuk Szomáliában vagy Jemenben miért ne tudnánk ugyanezt megtenni. Még egy példa. A humanitárius ügynökségek nagyon sok alkalommal rengeteg időt és energiát töltenek azzal, hogy egy pontból másikba szállítsanak idő, vizet. A jobb vízmenedzsment megoldásával meg tudjuk oldani azt, hogy ne romoljon odáig a helyzet, hogy muszáj legyen mondjuk autókkal, kocsikkal szállítani a vizet. a karrierem legnagyobb részét olyan szervezetekben töltöttem, amelyek fejlesztéssel és humanitárius segítségnyújtással is igyekeztek foglalkozni, úgyhogy szenvedélyesen elkötelezett vagyok ezen a téma iránt, amit Peter a kollégám az ENSZ-ben a reform megközelítésével pont azokat a kérdéseket próbálja kezelni, amiket én is fontosnak látok. Legyünk hatékonyabbak és költséghatékonyabbak, és örömmel látom azt, hogy ezt is az önök szövegében, amit elfogadtak, fontosnak tartották. Tudjuk azt, hogy minden euró, amit egy humanitárius ügynökség szükségtelen dolgokra költ el, egy újabb gyereket jelent, aki nem kap enni, vagy nem oltják be. Úgyhogy nagyon komoly ösztönző erő van mögöttünk, hogy legyünk a lehető leghatékonyabbak a munkánkban. És üdvözlöm hogyha a parlamenti képviselők emlékeztetnek erre, és megpróbálják elérni azt, hogy a lehető leghatékonyabbak legyünk. Az isztambuli csúcs után több pénzt, több készpénzt fogunk használni. Ez gyorsabb, hosszabb távú kötelezettségvállalásaink lesznek, különösen akkor, amikor elhúzódó válságokra van szükség, akkor sokkal jobb, sok nem évről évre előre tervezni, hanem középtávon, hosszabb távra előre tervezni. Ez költséghatékonyabb is, és van még egy sor más módja is annak, hogy hogyan legyünk hatékonyabbak. Amikor elkezdtem ezt a munkát, 2000 csodálatos ember dolgozik nálunk. Ezeknek három nagyon nehéz helyeken világszerte. Szíria olyan részein például, ahol állandóan bombáznak körülöttük, vagy de a Kongói Demokratikus Köztársaság konfliktusos részén 13 irodában, Szomáliában nagyon nehéz helyen. Tehát valóban elkötelezett, kiváló szakemberekről van szó, és azt mondtam nekik, hogy amikor a ciklus végéhez érkezem, akkor azt szeretném, hogyha három nagy problémával valamit kezdtünk volna. Ezek közül az egyik az, hogy a legnagyobb problémánk abból adódik, hogy a, a Szíriában és Jemenben és hasonló helyeken is láthattuk, hogy a nemzetközi humanitárius jogot egyre kevésbé vesz, tartják tiszteletben, direkt céloznak civileket, éheztetik őket, illetve bombáznak iskolákat, kórházakat. Valamit tennünk kell annak érdekében, hogy ez a tendencia megforduljon a harcviseli felek részéről. A 90-es évek elején a Balkánon sokat dolgoztam, és a hajunkat téptük, amiatt, hogy elszámoltathatóak lesznek a bűnök elkövetői. És aztán végül, még ha sokat is kellett várni, Karadzsics, Milosevic és a többiek is bíróság elé kerültek Hágában. Az elszámoltathatóságot újra és újra rendre kell tűznünk, emellett kell érvelnünk, és persze még időben összegyűjteni megfelelő bizonyítékokat a szentanúktól. A második ilyen terület, ha majd pár év múlva visszatekintek, hogy mit értünk el, remélem, hogy az élelmiszerválságok területe lesz. Szerintem az éhínség megoldható. Az emberiség történelme során ez nem így volt. Én 5-8 arányban ír vagyok, és hát gyerekkoromban nyilván sokat tanultam arról, hogy a burgonyavész során hány írnek kellett elmenekülnie, illetve hányan vesztették az életüket. Ugyanakkor az elmúlt 5 évben, évben sokkal ritkábbak az éhénységek, és sokkal kevesebb ember veszti életét emiatt. Szerintem nincs okunk arra, hogy ne szüntessük meg egyszer korra az éhezést, az éhénységet, az emberiség. Történelemben most először. A harmadik terület pedig, ahol szeretném, hogyha javulna a helyzet, ez pedig a menekültek, illetve az otthonokból előzöttek ügye. A menekültek száma, főleg a szíriai válság miatt nagyon megugrott, de az otthonukból elúzott emberek száma még nagyobb mértékben megugrott. Hogy angol ezt úgy hívjuk, hogy displaced person, aki általában az ország egyik részéből a másikba kell, hogy meneküljön. E, túlságosan sokáig hagytuk azt, hogy ez így legyen. Az otthonunkból előzöttek, a úgynevezett belső menekültek problémájára megoldást kell találni. Az, hogy elfogadhatatlan, egész egyszerűen nem megfelelő táborokban éljenek le éveket, ez nem megy így, újra kell tudni kezdeni az életüket. Bárhova is megyek, a konfliktusok miatt előzött emberekkel beszélve, mindenki azt mondja, hogy nem a táborban akarnak lenni, szeretnének valahova eljutni, és ott újra kezdeni, újraépíteni az életüket. Az ENSZ éppen ezért megpróbál új szakpolitikákat végrehajtani, amelyet remélhetőleg majd az ENSZ tagállamok is elfogadnak amely a migráció és a menekült kérdésre is remélhetőleg megoldást hoz. Hogyha ezen a három téren javulást érünk el, akkor majd úgy érzem, mikor nyugdíjba vonulok, hogy valamit mégiscsak sikerült elérnünk. Hadd mondjam el még egyszer, ha meg nem sértem önöket, hogy mi volt a fő üzenetem. Az önök támogatása roppant fontos számunkra, és az önök által hozott döntések bizony az emberek millióinak életét befolyásolja világszerte alapvetően. Köszönjük szépen, hogy áttekintést kaphattunk erről, illetve a eddig végzett munkáról, illetve a jövőben mit terveznek a kollégáknak. Van kérdésük? Bogdan? Bogdan. Uh, so maybe so easy because I, we are. I... Egyetértünk azzal, hogy mennyire fontos az, amiről most az információt kaptunk. Én személy szerint egyetértek azzal, hogy rugalmas menetrendet kell előkészíteni, hogy módosítani tudjunk, főleg akkor, amikor arról van szó, itt felírtam magamnak, hogy mit mondott, hogy a válaszunk sokkal hatékonyabb legyen, pontosan. Így lehetne gyorsabban eljárni. Ami pedig az élelmiszerbiztonságot és a táplálkozást illeti az élelmiszereket a válság övezetekben, a válasz világos. 2030 utánra vonatkozóan sikerült eredményeket elérnünk, de azért nem lett minden jobb. Mi a helyzet a begyűjtött adatokkal? Jelenleg az alacsony fejlett országokban a digitalizáció témájával foglalkozunk, és érdekelne bennünket, hogy hogy alakult az adatgyűjtés. A digitalizációs menetrend említette a szomáliai adatokat. Összegyűjtjük a kérdéseket, utána pedig válaszolhat. Norbert? Köszönöm szépen az érdekes jelentést a beszámolót, mely sok éves tapasztalatra épül. Nagyon fontos ezt szem előtt tartani. Felszólás elején nagyon sok jó hírrel állt elő. Mi vagyunk a legnagyobb adományozók, a donorok körében, hatékonyabb lett az adományozás, stb. Megemlítette ugyanakkor azt is, hogy szükség van sok pénzt szánni arra, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, megpróbáljuk megoldani. Az Európai Parlamentben meg kell védenünk a humanitárius segély költségvetését. Ugyanis vannak olyanok, akik ellenzik ezt. ügyelnünk kell arra is, hogy ne éljenek vissza ezen összegekkel úgy, hogy nem humanitárius célokra szánják. A humanitárius segély humanitárius segély csak erre a célra szánhatjuk, erre kell összpontosítani. Másrészt pedig büszkének kell lennünk, hiszen képesek vagyunk továbbra is a legnagyobb donorként segíteni. Tehát e, ilyen tekintetben a helyzet javult. Képesek vagyunk a napi igényekre összpontosítani, ezt lefedni, de emellett odafigyelünk a menekültekre és a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyekre is. Bogdan Venta megemlítette, hogy a felelősség tekintetében nagyon szigorúnak kell lennünk, nem csak úgy, mint ahogy Szerbiában voltunk, hanem egyébként is a nemzetközi közösségben kell e tekintetben megegyeznünk. Ha ö, egy bizonyos helyzetben kötelesek vagyunk felszállni, és ö, valakit ö, valakit valamivel megvádolni, akkor ezt meg is kell tennünk, hiszen az európai adófizetők pénzét költjük. Meg kell említenem emellett azt is, hogy Macron francia elnök a múlt héten a parlamentben járt, egy nagyon jó ötlettel állt elő, elmondta ugyanis, hogy több pénzt kell adnunk a közösségeknek, hogy megoldhassuk a menekültügyi problémát. Szükség lenne az Európai Unióban a szolidaritásra, de ha az országokat nézzük, mint Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, akkor megállapítható, hogy ez a szolidaritás nem nagy. Pénzt kell fektetnünk a helyi közösségekbe, hogy segíthessenek a menekülteknek. Ez jó gondolat. De azt nézzük, hogy másokat hogyan büntethetnénk meg, hanem inkább nézzük azt, hogy ki hajlandó segíteni. Végezetül, mivel mi vagyunk a legnagyobb donor, megkérdezném, hogy mi a helyzet az olyan országok fejlődésével, mint például Kína, Egyesült Államok, Oroszország, India, olyan értelemben, hogy ők hogyan támogatnak. Hogyan támogatják ők a humanitárius segély területét. Nagyon sok kérdés elhangzott, nekem is lesz kérdésem, de először kérem, hogy válaszolja meg az elhangzott kérdéseken. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a fontos kérdéseket. Benta úr kérdésére térek ki először. Ami a digitalizációt illeti, a digitalizáció változási lehetőséget jelent a humanitárius válságadásban. Mondok is két példát. Az egyik az, hogy megnézhetjük, hogy az adatok hogyan használhatóak fel arra, hogy előrejelezzük azokat a problémákat, amelyek később bekövetkezhetnek, azért, hogy tegyünk valamit előre. Nem csak azért, mert szeretnénk az emberi szenvedést megelőzni, hanem mert olcsóbb is ez a megoldás. Különböző új adatfelhasználási módozatokon dolgozunk, és itt most egy párhuzamos példával állok e- elő. Az Amerikai Egyesült Államokban az egészségügyi hatóságok amikor az előrejelzésen dolgoznak, hogy felmérjék a következő influenzai járványt, nem azt nézik meg, hogy hányan fognak a gyógyszertárba menni, vagy hányan keresik fel orvos, házi orvosukat, hanem azt nézi, hogy az iPad-en vagy számítógépen, a keresőkben hányan néznek utána az influenza tüneteinek, ugyanis ez már előrejelzi az influenza közelettét, a járvány közelettét a nagy adathalmazatokat, adathalmazokat így is fel lehet használni. Szomáliában például tavaly, az év elején az emberek mobiljain, mobiltelefonján csökkent az előfizetések száma, ez jelezte, hogy az emberek pénzügyileg kimerült helyzetbe kerültek a másik pedig a mobilpénz felhasználása, hogy a hozzáférési problémákat megkerüljék. Szomáliában félmillióan haltak meg 2011-ben, ők éhen haltak. Ugyanis a humanitárius segélyszervezetek nem tudtak eljutni a miliciák által ellenőrzött területekre, országterületekre a mobil pénz esetében könnyen hozzáférhetnek, ha elrabolnak egy-egy ENSZ szállítmányt. Azt láttuk tavaly, hogy a, ha az emberek SMS-eket használnak, akkor a piac működni fog. Ugyanis SMS-t küldenek ki, amely bizonyítja a jogosultságát, amelyel élelmiszert vásárolhat még a legkeményebb környezetben is használ a digitalizáció, segíthet az embereken. Nyilván tudnám én most még ön, untatni legalább még egy fél órán keresztül, de ezzel kiváltam szemléltetni azt, hogy hogyan működhet ez. És most Nezer úr kérdésére térnék rá, azok a problémák, amelyeket megemlített, olyan problémák, amelyeket az illetékes főigazgatóság, az ECO és az illetékes biztos is újra és újra megemlít. Az európai parlamenti képviselők büszkék az ECO-ra, hiszen az ECO nagyszerű munkát végez a humanitárius területen. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit elmondott az elszámoltathatóságról. A humanitárius cselekvés olcsó módja az emberi élet megmentésének. Ha naponta csak 77 centet adunk ki arra, hogy megmentsük valakinek az életét, aki ilyen konflikt, válságos konfliktus övezetben él, az semmi a segélyszervezetek a pénzeket jól használják fel. Én egyébként közgazdász végzettségű vagyok, és könyvvizsgáló is voltam, ezért szívügyem az, hogy a pénz jó helyre kerüljön. Ha a pénzt nem izgatjuk jól, akkor nem védünk annyi embert, mint amennyit védhetnénk. az ENSZ-ben a pénz kétharmada, melyet humanitárius segélyekre szánnak, öt donortól származik. Tárgyaltam az Egyesült Arab Emirátusokkal, és 930 millió dollárnyi adományról beszéltünk a jemeni válságra fizetik ezt ki, az ENSZ kapja meg a pénzt, egyben át is került már az ENSZ számlájára. A lényeg az, hogy akik több pénzt szán, tudnának szánni ilyen helyzetekre, azok szálljanak is pénzt erre az elkövetkező években, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Ezekre a problémákkal foglalkozni kell. És itt rátérnék a másik kérdésére, Teljesen mindegy, hogy hol van valaki, de a lényeg az, hogy bárhol is van, a problémája megoldódjon, anélkül, hogy a probléma maga elkezdene terjeszkedni. 2015-ben egymillióan indultak gyalogútnak Európába, többségük szír állampolgár volt. Mi összpontosítottunk korábban is arra, hogy segítsünk ezeken az embereken, de nem voltunk annyira sikeresek. Ezen a héten a brüsszeli konferencián mindenkinek azt fogom mondani, hogy jó, jól megalapozott finanszírozásra lesz szükségünk azért, hogy a jordániai, libanoni és törökországi befogadó közösségekben a problémákat megoldjuk azért, hogy ők gondoskodhassanak a menekültekről. De emellett a biztonságot szeretnék ezzel szolgálni. Libanonban, Jordániában nagyon nagy teher nehezedik ezekre az országokra, nehezedett az elmúlt években is. A lényeg az, hogy a problémákat a felbukanási helyükön próbáljuk meg e, kezelni, hogy ne terjeszkedjenek. És akkor még feltenném én is a kérdéseimet. Norbertel Törökországban jártunk 2015-ben egy menekült táborban, akkor robbantak igazán a dolgok. Én arra emlékszem, hogy a török hatóságok nagyon dühösek voltak, úgy érezték, hogy magukra hagyják őket a problémájukkal a megoldás az volt, hogy megnézzük, hogy mi van akkor, ha nincs finanszírozás. Ezt fogjuk elmondani ezen a héten a szíriai konferencia kapcsán is. Az egyik kollégám a bizottságtól az eheti szíriai konferenciáról fog kérdezni. 2017-ben az összegek 53%-át használták fel Szíriára. Az év végére 55 nyi sikerült, tehát 55%-ban sikerült eleget tenni az ígérettételnek, a felajánlott összegek 55%-át folyosították csak. Emellett nagyon érdekel az, amit elmondott a nemzetközi humanitárius jognak való ö, megfelelésről az egyik legszembeütlőbb, vagy legemlékezetesebb felszólalás az volt, amelyet hallhattunk akkor, amikor a Szavarov díjat megadtuk két nőnek, az egyik közülük elmondta, hogy megkérdezte azt, hogy a visszaélésekkel foglalkozni fognak-e, szülőhazájában. A lényeg az, hogy az emberek lássák, hogy van következménye az ilyesfajta viselkedésmódnak. Különböző kaotikus helyzetek alakulhatnak ki országszinten is. Eleget kell mindenkinek tennie a kötelezettségeknek, és a jogot tiszteletben kell tartani. Emellett Májusban a bizottság közé teszi a 2021-2027-es költségvetési tervezetét. A kollégáim azt kérik, hogy az éhínség, az éhezés kiirtása meg kellene, hogy jelenjen célként. Kérdezném öntől, hogy ha önnek módjában áll változtatni, min változtatna? A lakhelyüket elhagyni kényszerülő személyek és a menekültek tekintetében megkérdezném, hogy melyek a legjobb példák arra, hogy az országok megküzdöttek ezzel a problémával. Vannak-e bevált gyakorlatok, jó példák, néhányan Ugandát jó példaként hozzák fel. Ugandában sikerül megfelelő módon például szántóföldi növényeket termeszteni, megküzdeni a helyzettel. A török kormány is megpróbál segíteni a menekülteken, a táborokban. Különböző szupermarketek vannak, amelyekben kártyával fizethetnek, Görögországban a táborokban az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy az emberek nem tudták a saját maguk számára megvásárolni az élelmiszereket, és nem volt lehetőségük főzésre sem, tehát normális családi életre sem volt lehetőség. Ezek voltak a kérdések a részemről, de látom, hogy Schaffhauser úr kollégám is kérdezni akar, amit tessék. Oui, madame la présidente. Igen, elnök asszony, elnézést kérek. Az AFECA bizottság és a LIBE is éppen ülésezik, ezért késtem el. Az AFET-nek rendes tagja vagyok, de asszisztensem elmesélte, hogy eddig mi zajlott a vitában. Volna egy kérdésem. Nem gondolom, hogy a humanitárius segélyrendszer nagyon hatékony lenne, legalábbis a mi rendszerünk nem az általában a rendszer, ez a rendszer nem hatékony. Miért? Azért, mert szisztematikusan hozzájárulunk az államok lerombolásához. Például Líbiában, Szíriában is ez volt a helyzet, hogyha Oroszországnak köszönhetően nem sikerült volna megmenteni Assadot, és abban a helyzetben, ahol az állam összeomlik, nagyon nehéz hatékonyan kiosztani a humanitárius segét civil szervezetekre számítunk. És ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Bizonyos, hogy akkor, amikor nem kormányzati szervezeteken keresztül lépünk fel, akkor a segélyeknek és a segélyek hajtkurászásának óriási nagy jövője van. Mit is jelent ez? A fejlődést azt egy állam tudja létrehozni, államnak kell ezért felelősséget vállalni. Minden országban, minden államban ezt látjuk. Egy nem kormányzati szervezet soha nem tudott hozzájárulni egy ország újjáépítéséhez és fejlődéséhez. Tehát, amikor mi segélyt akarunk kiosztani, és gyors segélyeket osztanak ki a nem kormányzati szervezetek, de ez egy káros, körkörös mozgást indít be, mert egy, ami ki nem merítjük a költségvetésünket, addig öntjük a gyorsegélyeket, onnan kezdődően mi fog történni? Hogyan tudják ezt az ördögi kört megakadályozni? Elnézést kérek, hogy ilyen barátságtalan kérdést teszek fel, de hogyan tudunk ebből az ördögi körből kilépni? egyre inkább számít a világ a segélyekre, de ami biztos, az az, hogy nem, a kor, nem kormányzati szervezetek fogják újjáépíteni az államokat, és nem fognak ők hozzárulni ahhoz, hogy csökkenjen a válságok mennyisége. Hogyan tudunk tehát ebből az ördögi körből kilépni? Ez lenne az alapvető kérdés, amiről szeretném hallani a véleményét. Köszönöm szépen, akkor meg hallgassuk meg a válaszokat. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem a Szíriával kapcsolatos kérdéssel. Nem tudom, hogy a felhívásunkra mennyi adomány fog érkezni idén. 3,5 milliárd dollárt próbálunk összegyűjteni 13 millió szíriainak az ellátására, akik humanitárius segélyekre számítanak az országon belül, és 4,5 milliárd dollárt szeretnénk összegyűjteni a menekültek részére az országon kívül. Szerda ebédre már tudni fogom a választ az ön kérdésére, és akkor a sajtóban is meg fog jelenni ez az információ. De ahogy mondtam, hát jól tenni a világ, hogyha nagy lelkűen reagálna, mert látjuk, láttuk 2015-ben, hogy mi történik akkor, hogyha nem vagyunk nagy lelkűek. Az egyik dolog, amit az európai intézmények együttesen tehetnének azért, hogy jobban hozzájáruljanak az éhínség eltörléséhez és az élelmiszerbiztonság növeléséhez, ez, hogy a lehető leghosszabb távú perspektívával tervezzék a fejlesztési segélyeket. Nagyon sok minden, például az AKC programozásban már szerepel, ott több éves tervek vannak, ez jó példa. És minél többen tudják követni az önök példáját abban, hogy hosszú távon terveznek, és minél jobban össze tudjuk hangolni a humanitárius fellépéseket, akkor lesz az a 30-40 ország, amely szintén be tud csatlakozni a fejlődő száz ország sorába azok az országok, amelyek asszály sújtotta területekkel rendelkeznek, azok a klímaváltozás miatt lehetséges, hogy gyakrabban fogják igényelni a segélyeket. Fel kell gyorsítanunk tehát az ő fejlődésüket, hatékony biztonsági hálókat kell kiépíteni, olyanokat, amelyeket gyorsan és hatékonyan tudunk mozgósítani, akkor, amikor a következő probléma konkrétan felmerül. Ez a legolcsóbb módja annak, hogy az asszály sújtotta területek problémái ellen fellépjünk. A hosszú távú megoldások az élelmiszer bizonytalanság és az éhénység esetében mindenhol ugyanazok. A biztonság, béke, olyan politikai rendszerek, amelyek az emberek szükségleteire érzékenyek, és ahol van fejlődés. Nincs olyan recept, ami nem erre a három dologra épülne. És ha megnézzük azokat az országokat, amelyek sokat fejlődtek az elmúlt 50 évben, látják, hogy ez a három dolog jellemző rájuk. Ami az otthonukból előzötteket illeti, és azt, hogy bizonyos helyeken mi működött. Igen, Uganda tényleg egy jó példa. Uganda éveken keresztül próbálkozott a menekült kérdést úgy megoldani, hogy földhöz és szolgáltatásokhoz jussanak azok az emberek, akik oda menekültek. Így sokkal gyorsabban megoldódik az életük, mint hogyha táborokba kerülnének, ahol lehet, hogy egyszerűbb etetni őket, de nem tudnak saját lábukra állni. Ami a szíriai konferenciát illeti, egy két kongresszus a korábbi 2016 elejé londoni ö, megbeszélésen a jordániai kormány azt kérte, hogy támogassuk őket abban, hogy több szír gyereket iskolázzanak be, és munka engedélyeket adjanak ki a szíreknek, hogy a Jordániában dolgozni tudjanak. Például ezért kérték, hogy az Európai Unió nyissa meg a piacait az ő exportjuk irányába. Szerintem ez sokkal jobb módja a menekültválság megoldásának, mint az, hogy óriási táborokban gyűjtjük a menekülteket, ahol nem tudják a saját problémáikat megoldani. 2016 óta pozitív tapasztalataink vannak Libanonban, és Etiópiában is ugyanilyen lépéseket sikerült tenni. Az utolsó kérdéssel kapcsolatban, ahogy a korábbiakban is mondtam, Hát több mint 30 éve dolgozom ezen a területen, a humanitárius rendszer hatékony, kérdés, nélkül, kérdés nem fér hozzá, hogy több 10 millió ember életét menti meg, egyre több emberhez jut el, és szerintem senki nem tudna az ellen érvelni, hogy jobb, nem, nem tudja azt mondani, hogy sokkal jobb lenne a világ, hogyha nem lenne humanitárius segítségnyújtás. Mindenki látja, hogy ennek milyen óriási pozitív hatásai vannak. Nyilván minden országban az állam alapvető szerepet kell, hogy játszon abban, hogy megteremti a lehetőségét annak, hogy boldoguljanak az állampolgárok, és felépítsék a saját életüket, kielégítsék a saját szükségleteiket. De sajnos bizonyos esetekben vagy nem hajlandó, vagy nem képes erre az állam, és az ENSZ abban a határozatban, ami 91 óta a munkánkat irányítja, megállapodott, vagy lefektette azt, hogy ha a kormány nem képes, vagy nem akar fellépni, akkor a nemzetközi közösségnek kell a humanitárius segítségnyújtást biztosítania. És gyakran a nem kormányzati szervezetek fantasztikus munkát végeznek az ellátás utolsó lépéseiben, a humanitárius segítségnyújtásban. Nagyon sok ezek közül nemzeti, nem kormányzati szervezet, amelyek ismerik a helyi kondíciókat, és ők a leghatékonyabbak a szolgáltatások biztosításában. Tapasztalataim szerint nagyon sok fejlődő országban az NGO-k fel, fontos szerepet játszanak a szolgáltatások nyújtásában, de ennél is fontos, hogy elszámoltatják a kormányzatokat. Az Európai Uniós tagállamokban is a civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek nélkül, a lobby csoportok nélkül nem működne a politikánk. Alapvető fontosságú az ő működésük. Itt is. Az állam szerepét nem vehetik át a nem kormányzati szervezetek, de a válságban lévő államok esetében szerintem rendkívül fontos szerepük van a nem kormányzati szervezeteknek. Köszönjük. Base for civil society in many, many countries. And Nagyon sok országban érdemes ezt a kérdést felvetni, de hát alapvetően az a civil szervezetek feladata, hogy kényelmetlenül érezze magát a kormány. Nem az a feladatuk, hogy azt mondják, hogy minden szép és jó. Ezt azért lássuk be. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott ide közénk, ellátogattál Mark közénk. Adtál nekünk némi gondolkodni valót is a programok jövőbeni programok kapcsán. Bármiféle javaslatod van, akkor szóljál nyugodtan. de biztossal szorosan együttműködünk. Az oktatás az menekült ügyön belül számára is prioritás. Fontos, hogy az emberek ne csak megérjék, hanem valóban be is fizessék az ígért pénzeket. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Okay, thank you colleagues um, for that. We move on to... Köszönjük kollégák. A hatos napi rendi, nem, hetes napi rendi ponttal folytatjuk, javítja magát az elnök. Nem fogják elhinni, de a költségvetésről fogunk beszélni. Arról, hogy a humanitárius célokra fordított pénzeket nem szabad csökkenteni. A 2019-es év költségvetéséről beszélünk, Daniele Bioti a felelős a bizottság költségvetésének az általános költségvetésen belül. De hát fontos volt ez az ENSZ humanitárius szolgálatának a helyettes vezetőjét hallgattuk meg. Remélem, hogy jó hírekkel szolgál majd a 2019-es költségvetés kapcsán. Parancsoljon a szó. La ringrazio, la ringrazio, Presidente, io non so. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy ilyen óriási felelősséget tesz a vállamra, hogy jó hírekkel szolgáljak, de hát még nem tartunk ma itt. Köszönöm azt, hogy vendégül látnak itt az Önök Szakbizottságban. Nyilván nagyon fontos vitáról beszélünk. Az én célom, mint a költségvetés jelentéstevője vagy felelőse, az a célom, hogy minél nagyobb mértékben bevonjam a kollégákat a munkába, minél nagyobb mértékben megosszam a végső munkát önökkel, és hát a bizottsággal, a tanácssal, és természetesen a ma kezdődő együttműködés az Önök Szakbizottságával is fontos. Erről beszélnék, hogy mik a legfontosabb témák a DEVE számára, illetve az iránymutatásokról már márciusban szavaztunk a költségvetés kapcsán, tehát ezekről kívánok szólni pár szót. Először is nagyon fontosnak tartjuk a A menekültek, eh, migránsok eh, ügyét nem szabad félváról venni, hiszen látjuk, hogy ez mennyire aktuális, és ez a költségvetésen belül is nagyon fontos. Ezért azt vizsgáljuk, hogy a különböző válságoknak milyen költségvetési vonzata van. Nos, az én meggyőződésem az, hogy a humanitárius segélyre további pénzeket igenis kérhet majd az Európai Bizottság, ennek meg lesznek a formái. A Törökországgal kötött megállapodásunk alapját képező pénzügyi eszköz különösen fontos. A második kifizetésre kerül majd lassan sor. Ez az a pénzügyi eszköz, amelyet ugye a Törökország megsegítésére használunk, de a tanácsnak kell eldönteni, hogy a szóban forgó 3 milliárd ügyében pontosan milyen szabályokat alkalmaznak. Egy harmadát a költségvetésünk, tehát az uniós költségvetés adta, kétharmadát pedig a tagállamok az első kivizetésnek az első rész összegnek. Az a hír érkezik a tanácsból, hogy azért nem született még végleges megállapodás, mert vannak olyan országok, amelyek szeretnék azt, hogy a 3 milliárd következő részlet teljes egészében az uniós költségvetésből származzon. Ezt nem tudjuk elfogadni, a tagállamoknak is a zsebükbe kell nyúlniuk. Most az egyszer ezt nem muszák meg. Aztán meg kell vizsgálnunk azt, hogy holnap és holnap után mi történik majd mert a Szíriával kapcsolatos konferencia kerül megrendezésre a héten, ugye itt Brüsszelben, amelynek a fontosságát nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Az Európai Unió több mint egy milliárd euró nyilvállalást tett 2017-re, és hát bizony meggyőződésünk, hogy 560 milliónyi vállalást fognak megerősíteni 2019 és 20-ra, ez is az uniós költségvetésből jön majd. Az Európai Parlament számára ezen belül szerintem legalábbis a következők a legfontosabb elemek. A palesztin menekülteket segítő ENSZ ügynökség, az UNRWA az elkövetkezendő hónapokban még többször napirendre kerül majd, mert bizony valamit kezdenünk kell azzal a tényel, hogy Amerika nem vállalta, hogy a megszokott és a beígért mértékben finanszírozza az UNRWA működését. Ez lyukat üt az UNRWA költségvetésén, Hát azt kell megvizsgálnunk, hogy mit tehetünk ez ügyben. Két utolsó megjegyzést, ha engednek nekem, az egyik a humanitárius segítségnyújtás kérdésében. Ez azért prioritás számunkra, mert a menekült válság miatt ez egyre fontosabb, új kihívásokat látunk közeledni. Gondolok itt az összes konfliktusra, fegyveres konfliktusra, Myanmar, Líbia, Száhelővezet, Csád, Afrika, szarva, és így tovább, és így tovább, tényleg csak, hogy párat említsek. Egyre több ezen kívül a természeti katasztrófa, nyilván az éghajlatváltozásnak betudható okoknál fogva, ez ügyben is vizsgálnunk kell a felépésünk anyagi vonzatait. És végül Hadd zárjam és hadd zárjam ezzel a ponttal. Talán ez valamennyire megnyugtatja önöket, és a Fejlesztéspolitikai Szakbizottság álláspontját is erősítheti. A DCI, a fejlesztéspolitikai eszköz és a humanitárius segély nagyon hasonló célokat szolgálnak. A végrehajtási arány ezeken a területeken kiváló, ami valamivel több mozgásteret ad majd nekünk a tanácssal folytatandó tárgyalások során. Köszönöm szépen! A mi előadónk, témafelelősünk nincs ma itt, de valaki átveszi a helyét? Robert? Think, um, Igen, de azt hiszem Rübig úr az előadó, és Annelies az elnék előadó, de, és, de én most az elnék előadói munkát el tudom végezni a távolétében. igazából mindegy is, hogy raportőr vagy árnyékelő, de ugyanaz a speaking points, amit kaptam tőle. Köszönöm szépen. Budget. Köszönöm szépen Danielének a Költségvetési Bizottságból. Van néhány prioritás a 2019-es költségvetésre nézve, ezeket most megemlíteném, és Ezeket majd meg fogjuk említeni a véleményünkben is. Általában véve a költségvetésnek összhangban kell lenni a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásával, azaz többek között figyelembe kell venni a szegénység elleni küzdelmet, az oktatási rendszerekbe történő beruházást, a nők és lányok helyzetének erősítése és környezetvédelem kérdéseit. Azaz konkrétan legalább a, a mostani DCI kifizetések szintjét fenn kell tartani. Fontos ilyen szempontból az, hogy nem lesz a biztonságra és békére további DCI pénz. A háromoldalú egyeztetések során ugyanis ebben maradtunk, akkor, amikor módosítottuk ezt az eszközt. Emellett Összpontosítanunk kell, továbbra is összpontosítanunk kell a migrációra, és gondoskodnunk kell arról, hogy 2019-ben ez a terület, az erre a területre szánt pénzek ne csökkenjenek, továbbá prioritása számunkra a valós humanitárius kiadás megvalósítása, annak érdekében, hogy humanitárius segélyek tekintetében következetesek legyünk, tehát a kifizetéseket növelni kell az által megemlített területeken ami a környezetvédelemből vagy az éghajlatváltozásból adódó kívásokat illeti, ezek erősödtek. Az 13-as SDG fellépést követel az éghajlatváltozás területén, a klíma területén, megfelelő diplomáciával és a költségvetés módosításával kell ezt elérni. Árné megjegyzései voltak ezek. Heidi Hautele, tessék. Köszönöm szépen, Linda. Még akkor is, ha nincs még dokumentumunk, hiszen először beszélünk a 2019-es költségvetésről, szeretném megemlíteni, hogy melyek a legújabb aggodalmak, a DCI és az EDF félidős értékelése során már szóba kerültek ezek az aggodalmak. A magánszféra finanszírozásairól van itt szó, valamint a migrációról és a biztonságról. Attól tartunk, hogy az oktatás és egészségügyre szánt pénzek húzzák majd a rövidebbet, még akkor is, ha erőteljes fellépésre lesz szükségünk a humanitárius segélyek tekintetében, erre ügyelni kell. Gondoskodnunk kell arról, hogy a költségvetési irányzatok a közévak tekintetében megfelelőek legyenek, a fejlesztési sort az idei költségvetésben csökkentették. Így hangsúlyosan támogatnám a civil szervezeteket és a helyi hatóságokat is a fejlesztési segélyek tekintetében. Ami pedig a humanitárius segélyek finanszírozását illeti, erre szükség van tekintettel a jelenlegi válságokra, ö, Ukrajna, Törökország, Jordánia, Jemen, stb. stb. Köszönöm. Elnézést, Bogdán, nem láttalak. A Költségvetési Bizottságból, az Erpol nevében szeretném elmondani, hogy felelősséget kell társítanunk a DCI-hez. Az elhangzottakat támogatjuk, és majd Paul, aki a szakértő ennek a kérdésnek a Költségvetési Bizottságban, hangsúlyozná a KKV-k és a mikrovállalkozások szerepét is a fejlődő országokban. Egyetértek azzal, hogy az egész 2012-es költségvetés kapcsán kell majd a felelősségről beszélnünk. Köszönöm. Nem látok senki sem szót kérni, de nekem lenne egy kérdésem annak következtében, hogy Árne és Heidi mit mondta a közéghajlatváltozásról. A konferenciát követően elhangzottak az ígéretek, felajánlások, és elkezdett befolyni a pénz. Tegnap Michael Bloomberg volt New Yorki polgármester, elmondta, hogy kifizeti azt, amit az Egyesült Államok kormány nem akar kifizetni. Nem ismerem annyira a költségvetést, hogy elmondjam, hogy az Unió hogy fogja megtenni a felajánlását, de ugye az Unió fogja a felajánlást megtenni, és akkor ez majd megjelenik a 2019-es költségvetésben. Köszönöm szépen, senki más nem látok jelentkezni. Mielőtt újra a raportőrünknek adnék szót, az Európai Bizottságnak adnék szót, Daniel Damikónak, akit nem látok, de mégis ott van. Igen, köszönöm szépen. A biztosok kollégiuma a 2019-es költségvetés tervezetet még nem fogadta el. Úgyhogy konkrét számokról most itt nem tudunk beszélni. Viszont, ami bennünket illet, tudomásul vettük azt, hogy a jelen szakbizottság képviselőinek meg a prioritásai, és meghallgattuk azt is, amit a Költségvetési Bizottság képviselője elmondott. Hajlandók van konstruktívan együttműködni ezen kérdésekben. Egyelőre csak annyit tudok elmondani, hogy mindent összevetve egyetértünk azok a prioritásokkal, amelyeket felsoroltak. A DCI-ra és a humanitárius segélyre visszatérnék, elhangzott az, hogy a tavalyi évben azt láttuk, hogy a végrehajtás nagyon magas volt a költségvetési irányzatokra vonatkozóan, és ez bizonyítja, hogy ez a két eszköz hatékony. Legalábbis mennyiségi szempontból, de azért reménykedünk abban, hogy minőségi szempontból is. Tehát tudomásul vettük azokat a prioritásokat, amelyeket nagyvonalakban vázoltak. Állunk elébe a jó együttműködésnek, és állunk rendelkezésre, hogy megbeszéljük az eljárást mindkét szakbizottsággal, hogy megbeszéljük az esetlegesen felmerülő problémákat. Thank you very much. So early days, um, this... Köszönöm szépen. Visszaadom a szót a jelentéstevőnknek. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseit. Nagyon hasznosak az ő megjegyzéseik, már most is, de biztos vagyok benne, hogy az együttműködésünk egyre értékesebbé fog válni, ahogy haladunk a munkában. Ahogy Paul Rübig is mondta, a Költségvetési beli kollégám, lesz még együttműködésre lehetőségünk. Elnök asszony az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdést tett fel, és a párizsi megállapodásról. Sajnos ma nem tudok választani, de esetleg holnap mert holnap lesz egy meghallgatás a Költségvetési Szakbizottságban, a költségvetés szerepe és a párizsi megállapodás viszonyáról, úgyhogy remélhetek holnapi nap során már meg tudom adni a választ. Köszönöm szépen, és nagyon jó, hogy a Költségvetési Bizottság is beszél a párizsi megállapodásról. Várom akkor az információt, köszönöm. Ahogy mondtam, ez az első eszmecsere volt még dokumentumok nélkül, mi is a menetrend. Május 23-án fogja a költségvetés tervezetet a bizottság bemutatni. Anna Leeds fogja a mi levelünket megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Későbbiekben lesz majd egy vélemény is. Óriási nagy munka a költségvetés összeállítása, ezt tudjuk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a munkáját. Jó, akkor ezzel lezárhatjuk a hetes napi rendi pontot, és egy új nyolcasra lépünk tovább. Ez a régi számozás szerint a 21-es napi rendi pont volt. Akik nem voltak itt az ülés elején, elismételném, hogy egy cserét cseréről állapodtunk meg, a 8-as és a 21-es napirendi pontokat kicseréltük, úgyhogy most az Irak és az Európai Unió közötti partnerség és együttműködési megállapodás témája következik. Erről már beszéltünk. 2013-ban a parlament hozzájárult, hogy partnerségi és együttműködési megállapodást kössünk Irakkal, de egy európai bírósági határozat nyomán ennek a jogi alapjával problémák voltak, a Irak és a Fülöp-szigetek esetében is, és a tanácsnak módosítania kellett a határozatot az Irakkal kapcsolatos megállapodásról, és ezért a parlamentet felkérték, hogy ismét adja hozzájárulását az újonnan elfogadott tanácsi határozathoz. Irak olyan ország, amely nem csak politikai kérdés, hanem a fejlesztés szempontjából is nagyon fontos, hiszen az Európai Unió 200 millió eurót különítette Irak számára a kuvaiti donor konferencián. Köszönöm szépen, kollégák! A véleménytervezetem nem ismétli el azokat a kérdéseket, amelyeket az AFET tervezete már érint. A befogadó kormányzás, a terrorizmus elleni küzdelem, a politikai párbeszéd, a migráció, stb. A véleménytervezet felismeri annak a fontosságát, hogy a humanitárius segítségnyújtásnak folyamatosnak kell lennie a stabilizációhoz, a, meg, a kiegyezéshez és a hosszú távú fejlődéshez. 2017-ben az Európai Unió Irakot választotta azon hat ország közé, ahol operatívá akarja tenni a humanitárius fejlesztési munkáját kísérleti módon, hogy koherensebb eredményeket tudjunk elérni, miközben a humanitárius elveket tiszteletben tartjuk, ki akarjuk használni a szinergiákat a fenntartható fejlesztési célok elérése érdekében. A humanitárius és fejlesztési megközelítés egymás mellett is működhet, hogyha az együttműködésüket megerősítjük, akkor hatékonyabbak leszünk, bár különböző elveken alapulnak. A finanszírozási eszközök szerepe abban, hogy operatívá tegyük a humanitárius fejlesztés és kérdését, további gondolkozást igényel. De most, mikor a következő pénzügyi keretről és külső fellépésekről vitázunk, fontos ezt is végig gondolni az instabilitás miatt három millió embernél is több kényszerült elhagyni a lakóhelyét Irakon belül. Ez rámutat arra, hogy szükséges a humanitárius és a fejlesztési megközelítés alkalmazása is. Alapvető szolgáltatásokat kell nyújtani, víz, élelmiszer, oktatás, egészségügy, ugyanakkor a foglalkoztatás és a kérdését is érintenünk kell. Az eredményekről nincsenek adataink a fejlesztési alap e- felhasználásával kapcsolatban, erre rámutatunk, és mivel a következő több éves pénzügyi keret indikatív programjában is óriási összegeket különítünk el Irak számára, fontos lenne látni, hogy milyen eredményeket érünk el. Jó kormányzás, elszámoltathatóság, oktatás, készségfejlesztés, a saját lábraállás megteremtése és alapvető szociális szolgáltatások. Ezek a fontos célok. A vélemény tervezet rámutat arra is, hogy nagyon fontos a nem esetleges humanitárius segítségnyújtás. Irak megosztott szektás társadalma a szuniták, síták és kurdok közötti megosztottság problémákhoz vezet. A szektariánus csoportok egymásnak feszülnek. Ezeket a mély megosztottságokat csökkenteni kell, nagyon oda kell figyelni, hogy ne privilegizáljunk csak bizonyos csoportokat, mert ezzel csak elmélyítjük a feszültségeket. A makrogazdasági problémákat rosszabbá teszi a fegyveres konfliktus, a korrupció, és az is, hogy a közféra nagyon gyenge lábakon áll. Segítséget kell nyújtani Iraknak abban, hogy pénzügyi erőforrásokhoz magától is hozzáférjen, és a milleniumi fejlesztési célokba befektessen, valamint csökkentse a népességben az egyenlőtlenségeket. Irak a saját fejlesztési és gazdasági szerkezetét is ki kell, hogy alakítsa, ebben együtt kell működnünk, és ez fog fontos szerepet játszani a munkahelyek teremtése és a növekedés szempontjából. Ez tehát a véleménytervezetem lényege. Elnök, köszönöm szépen. Venta úr kívánt hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Zaborszka asszony nevében szólalok fel, aki sajnálatos módon nem tud itt lenni ma, ezért én mutatom be a véleményét. Irak az egyik kulcsfontosságú ország, a stabilitás és a béke fenntartása közél-keleten annyira fontos számunkra, ezért üdvözlöm a javaslatot a tanácsi határozatra vonatkozólag, hogy partnerség és együttműködési megállapodást kössünk. Ez Irak hosszú távú fejlődéséhez hozzájárulhat, és fontos gazdasági és politikai kapcsolatokat biztosít az EU és Irak között. A Daesh elleni fellépés nagyon fontos, hogy hatékony legyen egy ilyen megállapodás. Irak most eljutott abba a fázisba, hogy fontos nekik a támogatásunk a társadalmi gazdasági helyzete stabilizálása szempontjából. A fejlesztési segítségnyújtással a további humanitárius kérdéseket is meg kell próbálnunk kezelni. Rengeteg belső menekült van, a konfliktus utáni rendezés még nem járt sikerrel. Különösen a különböző vallási közösségek esetében, akiket elüldöztek otthonukból, az iszlám állam működése következtében. A segítségnyújtás nagyon fontos az ország gazdasági fejlődése szempontjából, és az emberek biztonságos hazatérését feltételként kell szabni az iraki támogatásunknak. Jobban oda kell figyelni hogy hogyan költik el a pénzt, a bevált gyakorlatok és a hatékony eszközök nagyon szükségesek arra is, hogy a korrupciót csökkentsük. Száborszka hogy módosítókat is be fog nyújtani, és nagy érdeklődéssel várja a konstruktív együttműködést az jelentéstevővel és az árnyék eladókkal. Köszönöm szépen! Nekem is lenne egy kérdésem. Az előző kapcs- ponttal kapcsolatban is beszéltem már erről, nem annyira az ön jelentéséhez kapcsolódik, hanem inkább az iraki kérdésekhez. A az igazságügyi együttműködés kapcsán. Nagyon komoly emberjogsértéseket követtek el, például a Daesh egyes városok elfoglalása során, tehát amikor az, és a bizottság jelenlevő képviselést is fordulok, amikor a partnerségről beszélek, hiszen felmerült a balkáni háborúk kérdése, és hogy mi történt azután, akkor az új partnerség egyik előfeltétele volt az, hogy bíróság elé állítsák az e- bűnösöket, az elkövetőket, hogy az elképesztő emberjogsértéseket ne lehessen megúszni, úgymond vétlenül, vagy büntetlenül, tehát az én borzasztó emberjogsértések elkövetőinek eh, felelősségre vonása ügyben pontosan mi várható az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulók valamit szeretnének mondani az ügyben? Maybe not. If you don't, if you don't want to, we can leave it to rapporteur. Oh, hát ha nem akarnak reagálni, akkor Nos, ez az aspektus az AFET jelentés tervezetben szerepel. Én elsősorban a humanitárius és fejlesztéspolitikai aspektusokra koncentráltam. Persze én is, engem is érdekelne a válasz a kérdésére, elnök úr. A bizottsághoz senki nem akar semmit mondani az ügyben. heard my question. It's about, I mean, I said when we've had... A múltban felmerült már ez, hogy borzasztó emberjogsértések bekerült sor Irakban a Daesh megszállás alatt is az, az azok, hogy az idi nők, akik két évvel ezelőtt Szaharov kaptak, és elmondták, hogy ha helyreáll a béke, ha újra a kormányzat tartja majd az ellenőrzés alatt az országot, akkor mi lesz ezen bűnök, bűncselekmények elkövetőivel? Nem tudom, hogy a külszolgálatban vagy a bizottságban egyáltalán foglalkoznak-e ezzel a témával. A balkáni háborúk után ez nagyon aktuális volt. Ha nem tudnak válaszolni erre, akkor majd legközelebb reagáljanak, de szerettem volna ezt mindenképpen eh, felvetni. Lehet, hogy ez inkább a fett, mint a DROA kérdés, de nem szabad semmiképpen sem figyelmen kívül, hogy mindazt, ami történt itt. Nem tudom, valaki szeretne? A külszolgálat? Bizottság? Kérem, mutatkozzon be! Yes, good afternoon. I'm... Jó, Roberto Staracci vagyok, a, a közel-keleti munkacsoport elnöke vagyok a tanácsban, tehát két kalapot is viselek, mert a külszolgálatnál dolgozom, de ennek a munkacsoportnak az elnöke vagyok a tanácsnál. Talán megbocsátják, hogyha részletekkel nem vagyok tisztában, hiszen a külszolgálatnál még, mégsem officer, tehát ezen szakterület felelőse vagyok, de annyit elmondhatok, hogy a Tanács Bizottság Parlament kapcsolatában 2018. januárjában elfogadott tanácsi következtetésekben a az elszámolhatatóság prioritásként jelenik meg. A munkacsoportban is beszéltünk erről. Nem csak a tagállamok, hanem a külszolgálat számára is fontos az, hogy egy, bíróság elé kerüljenek az elkövetők, elszámoltathatóságra oda kell figyelni, a DAES által elkövetett bűncselekmények esetben, de nem csak a daes t kell így megfelelően megmutatni, hanem megfelelő igazságszolgáltatásra, megfelelő bírósági vagy perres eljárásra van szükség az átmeneti időszakban is. Fontos, hogy ugyanis ha nem megfelelő bírósági vagy peres folyamat végén születnek elítélő ítéletek, akkor ez pontosan ezeket az ítéleteket eh, kérdőjelezi meg, illetve egy ilyen körkörös eh, erőszak hullámot vagy, eh, vagy körforgás szülhet. Ezért olyan fontos számunkra, hogy többet tudjunk ezügyben, hogy van-e folyik-e valami program ebben az esetben. Arra mindenképpen szükség van, hogy a bírósági eljárások megfelelő formai részleteit garantál mindenki. Ezt erre fel kell hívni az irakiak figyelmét. Önök is nyilván jól tudják, hogy kaptunk olyan beszámolókat, mi szerint megtorló erőszakot alkalmaztak, főként bizonyos tartományokban. Ezt nem szabad félváról venni, és ezt komolyan is veszük a külszolgálatnál. És most a tanácsi kalapomat feltéve elmondhatom, hogy amikor a külszolgálat részt vesz a munkacsoport munkájában, akkor inkább politikai szempontból tárgyaljuk ezeket a kérdéseket. A tagállamok kat igenis foglalkoztatja ez a kérdés. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nem egyes Daesh elkövetőkre gondolunk. Itt azt hiszem, hogy egy, ebben az esetben az, a lányok esetében, a szarral díjazott lányok esetében egy kórház helyettes igazgatója volt az elkövető. Persze nem könnyű megfelelő bírósági eljárás lefolytatni ilyen körülmények között, de az, hogy ez a radaron maradjanak ezek a kérdések, napirenden maradjanak, és ha rendeződnek a viszonyok, akkor foglalkozzunk ezekkel az elkövetett bűncselekményekkel, mert tudom, hogy az érintett nők, lányok, akik azért neveztek meg egy elkövetőt, mert igazságot akarnak, elszámoltatást akarnak, és egész egyszerűen nyilván nem fogják magukat biztonságban érezni egész addig, amíg nem látják azt, hogy a bűnösök megbűnhődnek. Köszönjük, köszönjük szépen. Van valami hozzáfűzni valójuk? Jó rendben. A módosítók benyújtásának a határideje május 2 dél 12 óra, és van egy kérésem is az AFET ülés, illetve az AFET jelentés határideje miatt, hogyha valaki módosítót akar benyújtani, akkor kérjük, hogy ezt tegyen meg angolul, hogy már május 16-a ülésen tudjunk erről szavazni. Köszönöm. A DEFCO nem akart semmit mondani, most a DEFCO bizottság részéről mégiscsak szeretne valamit hozzáfűzni? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, tényleg csak egy pár szót van, hadd eh, említsem meg, hogy az igazságügyi reform a szakpolitikai párbeszéd részét képezi, eh, az önök által elmondott aspektusokat vizsgáljuk annak érdekében, hogy az otthonukból előzöttek hazatérhessenek. Ehhez azonban az kell, hogy biztonságban érezzék magukat, ehhez viszont az kell, hogy egy megfelelő igazságszolgáltatást, működő igazságszolgáltatást lássanak. Ez tehát a párbeszéd során rendszeresen felmerül, az együttműködés során próbáljuk segíteni a kormányt abban, hogy a közigazgatást, azon belül a bírói rendszert, vagy az igazságszolgáltatást is megreformálják. Konkrétan azokra a lépésekre kitérve, amely a, az áldozatok segítségét is szolgálja, illetve a társadalmi kohézió, a megbékélés folyamatát támogató segítő programokat is keresünk, főként például a harcosok integrációját, hát, amely a következő években az egyik fontos megoldandó probléma vagy kérdés lesz, hiszen enélkül nem lehet a társadalmon belül megbékélés. Főként az iraki társadalom emberi, szociális társadalmi szempontjából sok év konfliktus után köszönjük. Reméljük, hogy az áldozatok illetve a társadalom egész érdeke szempontjából igazságot fognak szolgáltatni. A SEPS-ből érkeznek előadónk a Trust Fundok témájában, és aztán két beszámoló lesz Szenegál és Közép-Afrika ügyében, ezért most egy 20 perces szünetet rendelek el. Nem tudom, hogy mit akarnak ezzel, most mit jeleznek irányomban, mikrofonon kívüli megjegyzések. Hogy fo- próbáljuk Szenegál kérdését napirend. Elnök asszony, hát a, kül, a, a, a küldöttségek beszámolóival kezdhetnénk akkor. Csak fontos, hogy a kollégák tudjanak róla. Start Senegal. Jó, kezdjük Szenegál, a szenegáli látogatásunkkal. Tudom, hogy Bogdán, te ott voltál, 11-es napi rendi pontról beszélünk tehát. A 11-essel kezdjük, aztán utána visszanyunk a 10-esre, a szenegáli adhok küldöttség látogatásáról beszámoló, főként az afrikai Trust Fund végrehajtása témájában. As you said, our mission to Senegal. Mint ahogy mondta elnök asszony, a februári ülésünk, missziónkra még 2017-ben kellett volna sor kerüljön, különböző okokból kifolyólag úgy döntöttük, hogy elhalasztjuk, idén február 13-16 között került sor erre. Kollégáink is jelen voltak, a fő cél az volt, hogy megnézzük, hogy az afrikai vagyonkezelői alapot hogyan hagyják végre, megvizsgálván a különböző szenegáli projekteket, amelyek a parlament 2016. szeptember 13-i állásfoglalásában szerepelnek. Az Európai Unió vagyonkezelői alapjának célja összpontosítani a humanitárius segélyekre. Kurao, José Kurao kollégán foglalkozik ezzel. Két és fél napos volt ez a kiküldetés a helyi hatóságokkal. Találkoztunk Tambakomba kormányával, az engedélyező tisztviselőkkel, a gazdasági minisztériummal, fejlesztési ügynökségekkel, meg a szenegáli projektek végrehajtásával foglalkoznak, és luxemburgi és egyéb európai NGO-kkal találkoztunk még, helyi vállalkozókkal és helyekkel, akik a tambakumbai adatgyűjtő központban dolgoznak, a menekültek adatait gyűjtik. Guadiri régiójának migránsaival is, növidő szervezetekkel és Szenegában lévő nagykövetekkel, és a Dakari uniós delegációval, valamint a nagykövetekkel. Az uniós nagykövet végigkísért bennünket a misszió során. Mint ahogy tudjuk, Szenegálban nagy a hagyománya annak, hogy az Európai Unióba vándorolnak ki állampolgárai. A kivándorlók fele az Unióban él. 2016-ban Európa fele, főleg a földközi tengeri térség központi útvonalán keresztül Líbia a kiinduló ponttal igen megnövekedett az kivándorlóik száma. Több tízezer állampolgáról van szó 2016-ban. Nyilván összehasonlíthatjuk Szíriával is. Nigériából 50 ezeren vándoroltak ki, lehet, hogy nem annyira magas a szenegáli kivándorlók száma, de azért mégiscsak fontos rájuk is összpontosítani, megnézni, hogy mi is az oka ennek Szenegálban. Szenegál egyébként migrációs párbeszédében nagyon konstruktív az EU-val, de lehet, hogy nem tett meg mindent uniós szempontból legalábbis, hogy a visszafogadás tekintetében eleget tegyen a szabályoknak. Ami a vagyonkezelői alapot illeti, Észak-Afrika, Afrika, Afrika országokra és a száheli övezeti országokat figyelembe véve, ha ezt a régiót nézzük, ennek tagja Szenekál is. Az EDF alatt klasszikus segélyeket is kapott az ország, és a kezelői alapból sokat, 3,3 milliárd dot adott az Európai Unió, illetve a tagállamai, és más donorok is. 2018. februárjában 148 jóváhagyott programjuk volt, 2,4 milliárd eurónyi összegben. A hangsúlyos pontok két cselekvésre összpontosítanak, migráció kezelése, valamint a biztonság és ennek irányítása. A kiküldetés célja az volt, hogy a DEVE delegáció megkapja a lehetőséget arra, hogy a helyszínen megnézze azt, hogy a vagyonkezelői alapot hogyan igazgatják, hogy a migráció kiváltó okaival megküzdhessenek. Még akkor is, ha a szenegáli programok jól működnek, meg kell vizsgálnunk, hogy hol lehet még javítani az egészen, és hogy módosítani is kell ezen. A migrációs kérdések már releváns ágazatok képviselőivel találkoztunk, Megbeszéltük a programok végrehajtását a munkahely teremtés céljával és a szakképzés megteremtése miatt, főleg a fiatalok esetében. Hiszen nem csak az Európai Unióba, hanem a keleti mediterrán térségbe, Líbiába és a szomszédos országokba is, és Dakarba is, ezért vándorolnak ki Dakar a legfejlettebb ebben a régióban. Külön Érdekes volt számunkra a volt menekültekkel találkozni a Gadiri régióból, akik Tambakumbába eljöttek, hogy velünk a delegációnkat találkozzanak. Néhányan elmondták, hogy mi történt velük, amikor Líbiába mentek, és aztán mi volt velük, miközben hazaértek. Vannak, akik elkötelezettek amellett, hogy hazatérjenek hazájukba, ha van munkahely. Az adatgyűjtő központba is ellátogattunk Tabankumbába. A képviselőink aggódtak, amiatt, hogy tényleg hatékony az adatgyűjtési módszer. Az Európai Uniónak el kell ismernie, hogy nincsenek ellenőrzések az éjszaka során, így könnyű a menekültek és a szembecsempészek dolga, hiszen senki sem ellenőrzi őket. Emellett nincs semmiféle rendszer a kísérlet nélküli kiskorúakra nézve. A szenegeli hatóságoktól információkat kaptunk, és emellett Miszirában egy nagy vállalatnál találkoztunk vállalkozóképviselőkkel is, de nem volt világos a beszolgáltatott információk alapján az, hogy az általunk meglátogatott vállalat ténylegesen részesülte uniós támogatásból a vagyonkelezelő alap révén, vagy hogy a jövőben fognak-e pénzt kapni. Érdekes volt látni, hogy az élelmiszerbiztonságról ott helyszínen hogyan gondoskodik ez a vállalat. Emellett ellátogattunk a Tambakumbai szakképzőintézetbe is, látjuk, hogy a fiatalok ott nagyon elhivatottak, még a távolabbi kieső régióból is jönnek diákok, hogy javítsanak képességeiken szakképzés révén. Viszont ha a számokat nézzük, arról, hogy hány diák zárja sikeresen a tanulmányait, illetve jut munkahelyhez, nem áll rendelkezésre, nincs ilyen adat. Ami pedig a tagállamok fejlesztési ügynökségeit illeti, melyek foglalkoznak, említettem már az előbb a luxemburgiakat és a franciákat, releváns, precíz adatokkal álltak elő, a Szenegálban finanszírozott uniós projektekről. Ez az ülés egy nagyon jó ülés volt, itt tényleg konkrét információkat is kaptunk. Joaquín González Duque nagykövet ellátogatott a tambakumbai és missziai kiküldetésünkre is, és az uniós delegáció sajtótisztviselője, valamint az összekötő tisztek is jelen voltak. Az nagyon jó volt, hogy a nagykövet velünk jött, segített megszervezni a munkát, segített leküzdeni a nehézségeket, akkor, amikor a szenegáli hatóságokkal akartuk felvenni a kapcsolatot. Most pedig köszönetet mondok a munkatársaimnak, mert nagyszerűen megszervezték a kiküldetést, és jó volt, hogy információkhoz jutottunk, láttuk a pozitív oldalt és a negatív oldalt, láttuk azt, hogy milyen nehézségek küzdenek a végrehajtás tekintetében. A kollégáimat nem látom, sajnálatosnak tartom. Minden esetre maga a kiküldetés érdekes volt, jó volt, hogy végre elmentünk oda, és láthattuk, hogy a projekteket hogyan hajtják végre. Jó volt látni a szakképzéssel való kapcsot is, mert ugye sokszor a menekültek azt mondják, hogy haza akarnak menni, haza fognak menni, sokszor nincs lehetőségük, de ha lehetőséget kapnak a hazatérésre, akkor részt vetnek az ilyen projektekben. Említettem az élelmiszer biztonsági regionális projektet. Ebben a helyi közösségben például ez, több ezeren élnek, a gyerekek hozzáférhetnek a szakképzőintézetben a tanfolyamokhoz, vannak olyanok, akik ott tanítanak, és ennek alapján talán majd munkához is juthatnak, vagy pedig saját vállalkozást indíthatnak el. Ez tényleg komoly segítség a Tambakumbai régió számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt mondták nekem, hogy vannak olyan kollégák, akik azért nem jöttek, mert azt hitték, hogy később lesz majd ez a napi rendi pont. Úgyhogy most senkinek nem tudok közülük szót adni. A DEFCO főigazgatóságnak tudok még szót adni. Azt mondanám, hogy a közép-afrikai köztársaság kérdését is beszéljük meg, mielőtt a tanulmányra térnénk át, és akkor hamar végzünk, nem tartunk szünetet. Didier esetleg? Didier Versé, DEFCO főigazgatóság. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm ezt a missziót, illetve a nagyon pozitív kapcsolattartást az öt parlamenti képviselővel, akik Szenegából érkeztek. Az alappal, szenegeli alappal kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy az összes dimenziót érintette az előadó. A munkahelyteremtés, a szakmai képesítések, azokon a helyszíneken is, ahonnan származnak a migránsok, illetve a visszatérők támogatása, akár Líbiából, akár Európából, akár a migrációs útvonalról. A Szenegál sikerei a projektben annak is köszönhetőek, hogy sikerült a már létező projekteket továbbfejleszteni. Nem az összes projekt volt új, hanem már létező programok, az Európai Uniós tagállamok ügynökségei, a LuxDev és mások már projekteket indítottak be, ezeket tudtuk felesíteni a népesség támogatása érdekében. És ezeket tudtuk kiegy- kiegészíteni a szenegáli alap cím kitűzéseivel. A Matampono Kanel Zigáncsori igen sérülékeny területek voltak a legnagyobb célpontjai a fellépésünknek, a fejlesztési segítségnyújtásnak. Ez rendkívül fontos az ítélők szempontjából, akik felkerekedhetnének szintén a migrációs útvonalakra, de az ellenálló képességük javításával talán sikerül megmenteni az ottani életüket. Ahogy azt a parlamenti képviselők missziója is ö, aláhúzta, a migrációnak nagyon komoly veszélyei vannak. Ezt fontos elmondani aznak a népességnek, akik útra akarnak kelni, illetve az ő újraintegrációjukat elősegíteni. Ezért érdemes lenne majd visszatérni Szenegába, illetve megerősíteni a kormány lehetőségeit. Egyrészt abban, hogy a nemzeti öm, azonosító igazolványokat bevezessék, ezzel tudják ellenőrizni az emberek mozgását az országban és a határokon, illetve gyors fellépést tudjunk, tudjanak biztosítani a biztonságukat fenyegető terrorista vagy embercsempész hálózatokkal szemben. A képviselőknek bizonyára volt lehetősége migránsokkal találkozni, akik Libiából tértek vissza, és az összes beszámoló igazából arra fut ki, hogy az embereket Líbiában rendkívül módon kizsákmányolják, az embercsempészet ellen és az embercsempészek ellen fel kell tehát lépni, küzdeni kell. Nyugat-Afrikában és Nyugat-Afrikai Köztársaságban egy a rend. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ebből ezekből a misszióból tanultakat a következő, következő alapokról szóló vitánkba majd be tudjuk táplálni, illetve hasznosak lesznek a következő Európai Uniós programidőszak szempontjából is, amikor ezekre a vagyonkezelői alapokra kell döntsünk. Igen, köszönöm szépen. Arra szeretnék össze, összpontosítani, hogy a kommunikációs platformot a bizottság és a tagállamok részéről hogyan tudjuk azok javára is felhasználni, akik migránsként itt vannak, de szeretnének visszamenni, vagy vissza fognak térni. Az emberek, akik visszatértek, arról számoltak be, hogy a regionális szenegáli hatóságok komoly segítséget nyújtottak nekik, földet adtak nekik, és ezzel élelmiszer tudnak maguknak termelni. Nagyon fontos volt ezt hallani ezektől az emberektől. Nagyon hamis reményeket keltenek bennek az embercsempészek, elindulnak Európa felé, és aztán itt óriási csalódás éri őket, nincs pénzük, nincs információjuk, nem tudják, hogy honnan tudnak információt szerezni, akár arról is, hogy hogyan tudjanak hazatérni. Nagyon drámai tapasztalatokról számoltak be, például egy fiatal nő, aki gyerekkel tért vissza Líbiába, el tudják képzelni, hogy mi történt ott vele. De az adatgyűjtés önmagában nagyon fontos azon emberek szempontjából, akik boldogtalanok Európában. A szenegáli emberek között nagyon gyakran a kulturális hagyomány is, hogy Európába küldik a családtagjaikat, de nagyon sokan boldogtalanok Európában, és vissza akarnak térni, vissza is térnek. És az a központ, amit meglátogattunk, nagyon jó példa. Bissau géneai szom, más szomszédos országokból származó emberek gyűlnek itt össze, egy nagy projekten dolgoznak együtt, elsősorban biztonságban élnek, hozzáférnek az, isko- az oktatáshoz, élelmiszerbiztonságot tudunk nekik biztosítani. Azoknak az embereknek is fontos lenne hasonlóakat biztosítani, akik még itt vannak, de haza akarnak térni. Igen. És hogyha az egész család gyűjtött arra, hogy egy tagját elküldje Európába, akkor az az ember kötelességének érzi, hogy boldoguljon Európában, hiszen az egész család erőfeszítésére volt szükség, hogy ide jöjjön. eleni Szenegáról beszélünk, hogyha szeretnél ehhez hozzászólni, és akkor utána megkapod a szót a másik témában is, de hogyha Szenegáról szeretnél beszélni, akkor most van rá lehetőség. rendkívül érdekes misszió volt, és nagyon sajnálom, hogy nem tudtam meghallgatni, hogy Venta úr mit mondott, de a külügyi szakbizottságban voltunk, ahol éppen Ciprus kérdéséről volt vita, úgyhogy képzelhetik, hogy muszáj volt részt vennem azon a vitán. Nos, nagyon érdekes tapasztalataink voltak Szenegában. civil szervezetekkel találkoztunk, megvizsgáltuk az ő működésüket. Nem tudom, hogy elhangzott-e, de nagyon sok kérdőjel volt. Törnöltünk azon, hogy megfelelően működnek-e, vagy ezzel csak néhány embernek adunk munkát, és abban sem voltam biztos, hogy a pénz valójában eljut-e a valós kedvezményezettekhez, azokhoz, akiknek tényleg szüksége van rá hogy ezáltal az ő életfeltételeket tudjuk javítani, és a fejlődést elősegíteni. A kisipar esetében például nagyon érdekes dolgokat látunk. Ezen kis vállalatok kapnak egy kis pénzt, de politikai akarat nélkül nehéz megfelelő beruházásokat vonzaniuk. Világos, hogy a kormány próbál segíteni abban, hogy az Európai Uniós alapokból származó pénzeket fel tudják venni ezek a kisvállalkozások, és ami nagyon megindító volt, az az, hogy láttuk, hogy tényleg van probléma az embercsempészettel. Nem mondhatjuk, hogy az embercsempészet véget ért volna, különösen nem az észak-keleti tartományokban. Vannak olyanok, akik a Szaharától délre első térségből a földközi tenger partjaira akarnak juttatni embereket. Dakar, a főváros és a közeli sziget helyzete nagyon világosan mutatja, hogy Szenegában a mai napig mi zajlik ezen a területen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Néhány perc múlva általánosságban a vagyonkezelői alapokról fogunk beszélni, úgyhogy a misszióval kapcsolatos tapasztalatokat majd ebben a szélesebb körű vitában is fel tudjuk használni. Megengedik, hogy akkor most átugorjuk a 11. napi rendi pontot, és visszatérjünk a 10-esre? Ez a közép-afrikai köztársaságba szóló kiküldetésünkről szóló beszámoló. Neuser úr és én is ott voltunk. Neuser úrnak el kellett menni a delegációs ülésre, és Engel úr volt a harmadik, aki szintén nincs itt. Azt javaslom, hogy vegyük előre ezt a pontot, és utána az uniós vagyonkezelői alapok következnek. Akkor most nagyon röviden beszámolnék a Közép-Afrikai Köztársaságba szóló kiküldetésünkről. Egy írásos missziós jelentést is elhelyeztünk az önök dossziéjában. Ez nagyon jól összefoglalja egyrésztről az ország történetét, Schaffhauser úrnak tudnának adni egy írásos példányt. Kértem, hogy egy maroknyit nyomtassanak ki ebből a jelentésből. Kérem, adjanak egyet Schaffhauser úrnak. Nos, tehát az ország történelméről található benne némi információ. Ez a világ egyik legszegényebb országáról van szó. És az én kérdésem az volt, amikor ott voltam, hogy nos, hát ez egy olyan ország, amelynek a fejlődés és az alulfinanszírozás, az elhanyagoltság története nem újdonság, hanem a történelmi időkben nyúlik vissza. Egy olyan országról van szó, ahol történtek kísérletek arra, hogy békét teremtsenek, de ahol a nemzetközi közösség nagyon sokat fektetett bele abba, hogy lábra ez az ország, de még mindig szélsőséges nehézségekkel kell szembenézniük. A programunkról is látnak egy példányt, látják, hogy a legmagasabb szintű tisztviselőkkel, az elnökkel, a miniszterelnökkel is találkoztunk, a, az országgyűlés bürójával, Popongi úrral, ifjúsági szervezetekkel, humanitárius partnerekkel, ENSZ ügynökségekkel, és benyomásokat találhatnak arról, hogy az emberek milyen keményen küzdenek, de ennek dacára az ország még mindig nem képes teljes mértékben kihasználni az a békének azon eredményeit, amit a nemzetközi közösség tudott biztosítani. Milyen eredményeink voltak, mit láttunk, hallottunk ez talán nagyon hasznos, hogy elolvassák. Az első Európai Uniós alapot a, pont a Közép-Afrikai Köztársaság számára hoztuk létre, ez az úgynevezett BEKU alap. Nagyon jól ismerik ezt a Közép-Afrikai Köztársaságban, akárkivel találkoztunk az utcán, például a fővárosban tudtunk sétálni, és a biztonság hiánya miatt igazából ez volt az egyetlen hely az országban, ahol szabadon tudtunk sétálni az utcákon, de itt például találkoztunk női szervezetekkel, otthonukat elhagyni kényszerült emberekkel, akik nagyon sok atrocitás után visszatértek a közösségükbe, de mindenki tudta, hogy mi az a Beku alap. És nagyon érdekes volt, hogy bár ez egy relatíve kicsi vagyonkezelői alap, ők igazából az összes Európai Uniós támogatást a BEKU alap alá soroltak be. Ezt egy nagyon különleges országuk számára létrehozott alapnak tekintették, és mindenkinek az volt az üzenete, hogy kérjük szépen folytassák a támogatást, mert enélkül az ország nem tud felmaradni. A politikusok közül találkoztunk az elnökkel, aki támogat a közvélemény, demokratikusan választották meg, Láttuk a parlamentet, ami úgy tűnt, hogy próbálja előre mozdítani az országot, de az elnök és a parlament között azonban hiányzik a párbeszéd. Az országgyűlés tagjai nagyon szerettek volna együttműködni más képviselőkkel, hogy megtanulják, hogy hogyan funkcionáljon a törvényhozás, hogyan számoltassák el az elnökséget, és talán érdemes lenne ezt a demokrácia támogató csoportjaink figyelmébe ajánlani a jövőben a humanitárius szereplők elmondták, hogy a biztonság hiánya nagyon nagy probléma, ez a legnagyobb probléma, nagyon nehéz egyetlen a fővároson kívülre utazni, úgyhogy több erőfeszítésre van szükség a biztonság érdekében. Az Európai Unió részt vesz az Európai Uniós Kereskedelmi Misszió és a biztonsági erők finanszírozásában, valamint egy sor más nem Európai Uniós állam is támogatja ezeket. Az EU TM misszióját is meglátogattuk, láttuk, hogy milyen lenyűgöző képzési programot indítottak be például a katonák számára. Az is érdekes volt látni, hogy az Európai Unió hogyan támogatja a biztonság megteremtését. És örülök, hogy visszatért a képviselő akivel együtt voltunk ott. De a, az Európai Uniónak korlátozott forrásai vannak, úgyhogy például a, azt láttuk, hogy a katonáknak arra se volt pénze, hogy egységes egyenruhájuk legyen. Volt, aki olasz egyenruhában volt, volt, aki portugál egyenruhában. És az ellentmondásos tudom a szakbizottságunk számára, de ha ki akarunk képezni egy hadsereget, és azt akarjuk, hogy a felfegyverzett banditákkal fel tudják venni a harcot, akkor fegyverekre van szükségük. Az Európai Unió a szabályai miatt nem tudja felfegyverezni a hadsereget, úgyhogy most az oroszok kaptak az ensz egy olyan mandátumot, hogy fegyverrel lássák el a közép-afrikai köztársaság hadseregét. Hát kicsit kenyelmetleneknek találtuk mi ezt, és tudom, hogy Frank Engel, ha itt lenne, akkor erről szívesen beszélne még többet, de érdemes elgondolkoznunk az új eszközeink ről szóló gondolkozás során például van ez az új biztonsági eszköz, hogy lehetséges, hogy olyan programokra van szükségünk, amiknek van értelme. Tehát, hogyha ki akarunk képezni egy hadsereget, akkor muszáj megfelelően finanszírozni és működőképessé tenni őket. Nagyon sok nemzetközi beruházásra találtunk példát a Közép-Afrikai Köztársaságban. Nagyon nehéz környezet. Ez nagyon nehéz itt működni, úgyhogy igazából a delegáció és a nagy küvet előtt emelem kalapomat, defkósok, akikkel ott voltunk mi, például a képviselők, azt tudtuk meg, hogy a családjuk sem látogathatja őket, nagyon szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, nagyon sok gyakorlati problémával néznek szembe, úgyhogy szerintem a misszióinknak több támogatást kell adni, például nagyobb szüneteket. Még egy sor dolog, több támogatásra van szükség a parlamentnek, a nemzetgyűlésnek, az ő tagjaiknak. Voltak, akik lenyűgöző emberek voltak, akik direkt azért döntöttek az országba való visszatérés mellett, mert azt akarták, hogy a demokráciát kiépítsék. Tehát volt, aki Franciaországból utazott haza ezen célért való munkálkodás érdekében. Aztán az EU-s képzési misszió idén megújult. Akartunk a SZEDE szakbizottsággal egy együttesülést tartani, hogy erről beszéljünk, és nagyon gyakorlati problémák is vannak. Például az Európai Uniós küldő, kikül, küldötteket, a missziónkat ott támogassuk. Nagyon szegények voltak azokat, azok, akiket az oktatásra elküldtek, és hogyha azt akarjuk, hogy valódi eredményt érjünk el, akkor az oktatóknak és az oktatásban résztvevőknek is biztosítani kell az alapvető életkörülményeket az AKC-val és a közös parlamenti közgyűléssel aktívan foglalkozó kollégákkal talán érdemes lenne beszélni a közép-afrikai köztársaságról. Az egyik panasz ugyanis az volt, hogy a környező országok milyen szerepet töltenek be ebben a konfliktusban. Regionális megoldást kellene találni talán a konfliktusra. Úgyhogy az AKC keretén belül erről beszélhetnénk. Illetve egy nagyon komoly kérés érkezett felénk, nagyon láttuk azt, hogy a legmagasabb szintről is várják az EU-s támogatást. Federica Mogherinivel fogunk találkozni, talán februárban vagy márciusban jött volna, de beteg volt, úgyhogy nem tudtunk vele találkozni. Szeretnénk, hogyha ő vagy a biztosok tennének annak érdekében, hogy nem merülnek ki a donorok bugyrai. Nagyon sok pénzre van szükség, hiszen ez továbbra is egy olyan ország, ahol nem tapasztaljuk azt a haladást, amit szeretnénk. Itt most abba is hagyom, köszönöm azoknak, akik megszervezték ezt a rendkívül nehezen megszervezhető látogatást. A nagyon nehéz kondíciók között dolgoznak a nagykövetség tagjai is nehezen, nehéz körülmények között dolgoznak, nehéz volt a misszió eh, összehozása, úgyhogy mindenkinek köszönetet mondok, és most a kollégáknak adom meg a szót. Merci, madame la, la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, és valóban, valóban ebben az országban eh, December óta négy küldöttség is járt, összességében 15 napot töltve ott. Minden nehézség megtalálható ebben az országban. Mit tehetünk mi egy ilyen helyen? Három megjegyzést, ha engednek nekem. A biztonság és a politika BQ alap, illetve általában a regionális helyzet. Lássuk először a biztonsági és fejlesztési, politikai kérdéseket. A jó szendék megvolt részünkről, ismerjük a katonaság helyzetét, nincsenek fegyvereik, nincsenek kaszárnyák sem, nincs, nincsenek katonai épületek, az általunk képzett katonák a jó szándékunk ellenére nem tekinthetők hatékonynak. Éppen ezért érdemes mindenképpen magát az eszközt újra gondolni. Az nem megy, hogy egyrésztről a fejlesztés segítjük, és ezt teljesen külön választjuk a biztonság és katonai helyzettől. A kettő kéz a kézben jár. Ezért tehát, kollégák, emlékeztetem önöket arra, hogy amit az ENSZ gondol, hogy egy milliárdról beszélünk, hiszen Vangiban is vannak olyan negyedek, akiket még nem a kormányzat tart igazából a ellenőrzése alatt. Tehát egy, mi három ilyen mobil osztályt javasoltunk. Egy mobil hadosztály 850 emberből állva, ez a legkevesebb kell. Mi ennek a költsége? 60 millió erről beszélünk, és szakértőkkel készítve 20 millió. Tehát, amit mi költünk, és amit az ENSZ három ország, Amerika, Oroszország és Franciaország azt mondja, hogy egy mobil hadosztályjal 850 emberrel valamit lehet tenni, illetve összesen az ország egészében még plusz három, tehát összesen négy mobil hadosztály, ezzel teljes teljes biztonságot lehet teremteni. Tehát olyan hadseregek mondják azt, akiknek jelentős tapasztalatuk van. Felmerül akkor a kérdés, hogy miért nem sikerül ez? Mert olyan eljárás rend köti meg a kezünket, ami mindezt nem teszi lehetővé. Mert amit az ENSZ tesz, az nem hatékony, sem Közép-Afrikában, sem a kongói köztársaságban, sem Maliban. Ezért azt kell elemezni, hogy miért vallunk kudarcot, és hogyan tudjuk ezt elkerülni a jövőben három hatalom, három nagy hatalom, Franciaország, Oroszország és Amerika együtt koordinálva megmondta, hogy mire van szükség, és ennek mi az ára. Ami a Beku alapot illeti, ez a második témám, két napot voltak annak ott, én összesen 15 napot töltöttem ebben az országban. Több mint két napon keresztül hallottuk azt, hogy a szemvevőszék mit mond a Beko alapról. Mit mond a szemvevőszék? Azt, hogy be kell vonni ezeket a szerepeket. Sőt, ennek az ellenkezőjét látjuk. Én találkoztam az államfővel, a miniszterelnökkel, a védelmi miniszterrel, a védelmi miniszterrel összességében kb. 15 órát beszéltem. A Beko alap nem megfelelő. Miért? Mert civil szervezeteket és fejlesztéspolitikai szervezeteket támogat. Nem az államot segíti, illetve nem azzal együttműködésben működik ez. és politikát nem lehet a kormányzat támogatása nélkül végrehajtani. A, a alap esetében teljesen kizárták a kormányzatot a körből, ha úgy tetszik, ezért kell a Beku alapot módosítani. Ezt javasoltam, azt mondták, hogy ez nem lehetséges. Monszerviszi úr ugyanis azt mondta, hogy ez lehetséges, miközben a fősök azt mondják, hogy nem lehetséges. Hogyha nem lehetséges, én, aki 100 milliónyi magánpénzt mozgósítottam, az állami támogatásokat kiegészítve, vagy közpénzeket, hát ez szerintem elfogadhatatlan. A rendszer így nem működhet, az eh, lehet külön kezelni például a magán támogatásokat, illetve a közpénzekből érkező támogatásokat. Biztonsági kérdések vagy problémák miatt ön például nem engedték el az érintett cégek az embereiket, amennyiben majd említettem, hogy néz a helyzet. Ehhez azonban az kell strukturálisan, hogy a BQ alap egy olyan alap legyen, ahol amiben a közép-afrikai eh, köztársaság, vagy közép-afrika állama is szerepet kap. Az államfő, az elnök elmondta, hogy készen áll egy adhok bizottságot felállítani arra, hogy minden fejlesztés politikai partner részt vegyen ennek a munkájában, és ez pedig átlátható módon működne. Sajnálatos módon az Európai Bizottság azt mondja, ezt hát nem lehet miközben a fejlesztések politikai főigazgató ennél már, mint hogyha elnézőbb lenne. Pedig hát ő is a bizottságnál dolgozik, nem? Ha nincs regionális dinamika, akkor nem fog helyreállni a biztonság. Mit teszünk mi? Mit, mivel segítjük a regionális dinamika újraindítását? Nyilván a G5-ök valamit tesznek, de Közép-Afrika nem részét, nem képezi részét ennek. Mit teszünk mi például Kongóban? Mit, miért van az, hogy a fejlesztéspolitika, illetve a biztonsági kérdések tekintetében a szakpolitikáink <clears throat> valahogy a regionális dinamika kérdését nem veszik figyelembe? Látjuk, hogy az elefántcsompart esetében, vagy Nyugat-Afrika esetében milyen jól működik. Közép-Afrika esetében nincs meg ez a regionális dinamika. Találkoztam a volt hogy hívják, most írtam amit eszembe a volt felelősség, aki azt mondta, hogy stagnál ez az egész. Nem igazán így ez a régió. Hogyan lehet újra dinamikussá tenni ezt a régiót? Pessimista vagyok, elnök asszony, meg is mondom, hogy miért. Azért, mert úgy, minden úgy megy, ahogy azt megmondtam, hogy, vagy megjósoltam. Egyre romlik a biztonsági helyzet. Megmondtam, hogy ez így lesz. Nincsenek megfelelő eszközeink, megmondtam ezt is. Nem állunk készen arra, még akkor is, hogyha fejlesztéspolitikai igazgató azt mondta, hogy az lehetséges, hogy partnerségben vagy együtt hajtsuk végre Beko alapot az állammal, hogyha így nem kerülhet sor a végrehajtásra, akkor a kormányzattal előkészített projektjeink eh, a magánbefektetői rész eh, megvan, de az állami vagy közpénz támogatási része nem lesz meg. Például a egy vágóhíd megteremtése, vagy a villamos rendszer képítése, és emellett persze a biztonság sem garantált, hát ez így nem fog menni. Még egyszer visszatérek erre, nincs regionális dinamika, pedig ez elengedhetetlen a biztonsági helyzet szempontjából. A kamerúni biztonsági képviselővel voltam jelen, jártam ott, jól ismerem őt, 10-15 éve járok Kameromba, és ő is azt mondja, hogy a régió dinamikája egész egyszerűen nem működik, és a biztonsági helyzet sem működik, de a bangi fejlesztése hogyan működhetne úgy, hogy a határon is megállnak a dolgok, ez pedig 400 km erre van. Tehát ezért van szükség, hogy a regionális dinamikát valahogy újraindítsuk. Elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem, és hogy ennyire e, nagy átéléssel, de hát mégis a szívemhez közel álló kérdésről van szó, hiszen úgy érzem, hogy meg kell, hogy találjuk a megoldást erre az égető helyzetre. Köszönöm a bizottság, válaszolni fog erre. Nem szabad elfejteni, hogy van egy másik, egy EDF alap is ebben az országban a kormányal is gond van. Az EDF alapnál sokkal több a pénz. A bizottságnak mondom, hogy a napirendi pontokat felcseréltük. Most nem tudom, hogy a bizottság illetékese itt vannak-e, vagy nem. Norbert Neuser is akart valamit mondani. Néhány kiegészítő jellegű megjegyzésem lenne. Azt mondom, ami számomra szembeötlő volt. Még soha nem jártam olyan országban, ahol a fővárosban a nyugtalanság, a zavargások és a polgárháború miatt ennyire látható lett volna a rombolás. volt kicsit a helyzet, jelen vannak a ngo akik segítettek több ezer embernek. A kérdés a biztonság. Schaffhauser úr is világosá tette ezt az imént. Biztonság nélkül nincs fejlődés, egyáltalán nincs. A biztonság csak a fővárosban és a fővárosnak is csak bizonyos részein adott az, hogy az ENSZ-nek milyen szerepet kellene játszania, milyen erőteljesebb szerephez kellene jutnia, hogy az ENSZ esetleg bízza meg Franciaországot, vagy más elkötelezett tagállamokat. Én ezt most nem fogom kiértékelni. Ami pedig a költségvetési támogatást illeti, a válaszok világosak voltak a költségvetés támogatása nélkül. Nincs is állam, ugyanis a rendszer annyira érzékeny, sérülékeny, hogy erre szükség van, az államra szükség van a kormányjal és a parlamenttel együtt. Ami pedig a tréning missziót illeti, Linda a legfontosabb dolgokat megemlítette, ijesztő volt látni azt, hogy egyrészt mennyire motiváltak azok a tanárok, akiket mi küldünk oda, de közben az életkörülmények borzasztóak, elképzelhetetlen az, hogy valaki olyan sokáig marad egy ilyen kiküldetésen, ilyen helyen. Ennek a fordítotja is igaz, azok, akiket képeznek, rendkívül elhivatottak, a tanulók, de rendkívül szerények a rendelkezésre álló eszközök. Majdnem olyan volt az egész, mintha gyerekjáték lett volna, hiszen muníció nélkül és fegyverek nélkül kellett gyakorolniuk. mindenképpen a kiküldetésekhez a szükséges eszközöket rendelkezésre kell bocsátani. Meglepő volt a számunkra az, hogy Oroszország, ugye Oroszország mostanáig nem volt annyira jelen az országban, de most hirtelen ott van, és felfegyverzi, fel akarja fegyverezni, fel fogja fegyverezni a katonaságot mély benyomást gyakorolt rám az, amit elmondott Schaffhauser úr, de nem értem azt, hogy ön milyen funkciójában utazgat a közép-afrikai köztársaságban. Vállalatok kérték fel, vállalatokkal dolgozik együtt, vagy kapott megbizatást erre a francia kormánytól? Ez az egész így elég kérdéses. Sok mindenben igazat adok önnek, csak akkor, amikor egyes szám, többes szám első személyben beszél, akkor kérem mondja meg, hogy pontosan ki nevében beszél. Egy mondatban adok szót önnek, Schaffhauser úr. Először is a Fejlesztési Együttműködési Intézetnek voltam 20 évig elnöke. Másodszorban a francia kormány megbízásából egy sor missziót hajtottam végre, Ráadásul az afrikai decentralizációs programnak voltam az egyik vezetője, úgyhogy a küldetésem francia képviselők, akik részvételével is zajlott, akik a biztonság és a fejlesztés kérdéseivel dolgoztak, volt köztük katona is, akik a biztonság kérdésével foglalkoztak, másodszorban, mint magánszemély, mivel meggyőződésem, hogy szükség van egy olyan dinamikára, ami a befektetési alapoknak lehetővé teszi a magán beruházások mobilitását, ezért megpróbáltam a pénzügyi barátaimat mozgósítani, hogy csináljunk valamit Afrikában. Egy olyan közösséget hoztam létre, amely jelen pillanatban is működik, minden országból származó embereket tartalmaz, európaiakból is, például franciákat, de nem csak franciákat, az emirátusokból, az USA-ból is tartalmaz tagokat, illetve olyan embereket, akik mondjuk más országokból származnak. Ezek a legnehezebb körülményekkel küzdő országokban befektetéseket terveznek. A misszióimnak az eredményeit összefoglalva azt látom, hogy nem csak magánberuházásokra, hanem közberuházásokra is, de ezeket válasszuk el világosan, hogy a magán beruházások megvalósulhassanak. A fejlesztés és a biztonság az első feltételek ehhez, a második, hogy egy projekt mellett mindig szükség van közberuházásra, és hogy a közberuházás hiányzik, akkor ott nem lesz magánberuházás sem. És ezt esetről esetre, szektorról szektorra részletesen elemeztem. Csak én és Fente úr voltunk jelen a teremben, amikor elkezdtük ezt a napirendi pontot. Azt hittük, hogy gyorsan túlépünk ezen a ponton. Azt mondták nekem, hogy Digi Defkotól is van itt valaki. Tudnának-e válaszolni az elhangzottakra? Márta rudá van itt, a DEFCO főigazgatóságtól, ha jól tudom, az Ekotól is van itt valaki. Kérem szépen röviden, és utána Tovább kell lépni, következik a vagyonkezelői alapok prezentációja. A későn érkező kollégáknak mondom, hogy a következő napi rendi pont lesz majd a vagyonkezelői alap. Tessék, köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretném elmondani, hogy köszönet illeti önöket a kiküldetésért, az elhivatottságukért. A közép-afrikai ügy nagyon fontos az egész delegáció számára. Üdvözöljük magát a jelentést, ez nagyon jó bepillantást adott az Unió zajló munkájába. Tudomásul vettük azokat a pozitív megjegyzéseket is, amelyeket a delegációt megszervező kollégáimra vonatkoztak. Továbbítjuk a ezzel kapcsolatos dicséretet, és továbbítjuk az aggodalmakat is. Röviden ennyi, köszönöm. Köszönöm az ECO főigazgatóságtól, valaki nem? Rendben. Van néhány konkrét pont, amelyet nyomon lehet követni. Federica Mogherinivel kell ezeket megbeszéljük. Abban reménykedtem, hogy ezt még márciusban megbeszéljük, remélhetőleg a jövőben majd lesz erre idő, hiszen a kiküldetésünk célja az, hogy a megszerzett információt felhasználjuk. És emellett ott, vannak a, ott van az új költségvetés is, szükség van arra, hogy valamilyen eszközt biztosítsunk, például a katonák egyenruhának a kifizetésére. És akkor most nézzük a tizedik napi rendi pontot a tizedik napi rendi pontnál tartottunk, tehát visszalépünk, kilencedik pont, a Szenegállal és a Közép-Afrikai Köztársasággal kapcsolatos pont kapcsolódik a kilencedik napi rendi pontunkhoz, az uniós vagyonkezelői alap ellenőrzése kezelése. Kérem szépen a vendégünket, hogy fáradjon ide fel hozzánk. Az Európai Politika Tudományi Központ a CEPS képviselőjével eszmecsere következik az elszámoltathatósággal kapcsolatos kihívások a vagyonkezelői alap tekintetében. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Költségvetési Bizottság megkapták ezt. Nagyon érdekes a jelentés, és a kollégák számára hasznosnak is bizonyulhat az, ha meghallgatják az ezzel kapcsolatos prezentációt. Az előző költségvetési szakbizottságban az volt az érzésem, hogy nem volt elegendő idő, mert nem kaptak sok időt a képviselők, most ezért én abba is hagyom. De azért a kollégáimtól megkérdezem, hogy magát a tanulmányt kiküldtük-e? Az a tanulmány, amelyet itt most ismertetnek, az arról kaptak-e a kollégák másolatot? Online? El lehetne ezt küldeni e-mailen a kollégáknak? Valaki most e-mailen ki tudná ezt küldeni, hogy mindenki az iPad-jén meg is tudja ezt nézni. To us, uh, Madam Vasilüte asszonynak és Nőnefónak adok uh, szót, ők fogják uh, a jelentés legfontosabb pontjait ismertetni a vagyonkezelői alap része a következő költségvetési vitának is. Legyenek-e ilyen alapok, vagy csak olyan legyen, mint a BECO alap? Különleges helyzetre hozunk létre ilyen alapot, vagy legyen, legyen egy általános Afrika alap, vagy pedig szerepeljen csak úgy a költségvetésben. Ezzel foglalkoznánk most. Ki szeretne először? Igen? Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen azoknak a képviselőknek, akik eljöttek. Köszönöm szépen a bizottságnak is a jelenlétet. Elkészítettük ezt a tanulmányt az uniós vagyonkezelő alapokról. Főleg a kezelésükre összpontosítottunk, és az ellenőrzésükre. Okay, does it work? How it works? Sorry, how it yeah, works? Oh, I don't know. Somebody, can you help? help? good. okay, ah. Tudna valaki segíteni? Oké, okay, um, yeah, so the scope study included mainly... A talmány ezeket a dolgokat, pontokat tartalmazta, ezeket értékeltük ki, szépen sorban haladva ezeken, hiszen a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ezt kérte tőlünk. Elnök asszony is megemlítette, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottságban is megtartottuk már a prezentációnkat, ez már a harmadik szakbizottság, ahol prezentálunk. Nagyon örülök annak, hogy ennyi ilyen érdeklődnek a tanulmányunk iránt. Együttműködő munka eredménye a bel- és igazságügyi és a költségvetési egységünk közösen alkotta meg ezt a tanulmányt. Itt láthatják a szerzők neveit is. Jorge fogja később megemlíteni a világbank, illetve az ENSZ vagyonkezelő alapjait, és el fogja mondani azt is, hogy ezek hogyan működnek. Our assessment of uh, governance... Akkor, amikor kiértékeltük a helyzetet, és a kormányzati ellenőrzésre összpontosítottunk, négy alapot vettünk figyelembe. Ezek sürgősségi vagy sürgősségi helyzet utáni alap, alapok voltak. Megnéztük a bizottság által létrehozott koordinációs mechanizmust Törökország, a Törökországban lévő menekültek esetében. Úgy éreztük, hogy hasznos ezeket összehasonlítani egymással. Megnéztük, hogy melyek a közös pontok az uniós költségvetésen kívüli alapokról van szó. Szóval Törökország viszont, Törökország esetében az alap az uniós költségvetésben jelenik meg. Ez ugyanis politikai prioritás volt, amely az EU-Törökország nyilatkozatban is helyet kapott. Értékelésünket annak alapján alkottuk meg, hogy megnéztük, mi is a többletérték. Az uniós jobb szabályozás szempontjából megnéztük azt, hogy eh, az Európai Parlament szerepe, mint költségvetési hatóság szerepe hogyan erősíthető. Megnéz, eh, és megnéztük azt, hogy ki ellenőrizheti azt, hogy mi történik ezek az alapokkal. Sokszor elég nehéz a helyszínen jelen lenni, és ott ellenőrizni, hogy mi történik. Hangsúlyoznánk, hogy nem audithoz kapcsolódó hatástanulmány volt, hanem a projekt minőségét kiértékelő tanulmány. Az Európai Számvevőszéknek volt auditja erre az alapra, és nagyon fontos információkhoz jutottunk onnan. Nézzük Mozertant. Az azt hiszem, hogy ezeket a képviselők is el tudják olvasni, szól közben az elnök. Inkább összpontosítsunk a lényegre. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy egy interaktív folyamat kapott helyet, és hangsúlyoznám, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a 2017-es év végéig lebonyolódott fejlemény, bekövetkező fejleményeket vettük figyelembe. Időközben a bizottság új éves jelentéseket adott közzé, de akkor, amikor a tanulmányt megalkottuk, ezek még nem álltak rendelkezésre. Mi is fontos még? nem csak azokra az adatokra hagyatkoztunk, amelyek online hozzáférhetőek, vagy melyek hivatalos dokumentumokban lelhetőek fel. Figyelme vettük azt is, hogy az alapokból részesülő kedvezményezettek mit mondanak, hogy az egész hogyan működik a gyakorlatban. Az általuk megemlített problémákra szeretünk volna hangsúlyt helyezni. A mostani prezentációban két alapra összpontosítanék, az afrikai vagyonkezelő alapra, amely szorosan kapcsolódik az EU-afrikai valeta csúcshoz. Ez egy sürgősségi és EDF alapú alap, tehát az Európai Parlamentnek nincs túl sok lehetősége utólagos parlamenti vizsgálati eljárást lebonyolítani tehát elég kevés lehetősége van erre, nem úgy, mint más fejlesztési segélyeknél. Emellett pedig a BECO alapra is összpontosítottunk, erről az imént hallottak egy ismertetőt. Egyébként ez is egy EDF alapú sürgősségi alap. <laughs> Ami az eszköz létrehozását illeti, hiszen megnéztük azt is, hogy melyek voltak a létrehozás feltételei. A pénzügyi rendelet, mely erről szól, világosan fogalmaz, vagy sürgősségi, vagy azt követő helyzetekre hozható létre ilyen vagyonkezelői alap, amikor az uniós intézmények, főleg a bizottság kapnak mozgásteret a cselekvésekre, és delegált megállapodásokat is köthetnek, vagy tematikus cselekvésekre, de ilyen esetben a parlament előzetes jogágyására szükség van. A sürgősség és a sürgősségi helyzetet követő helyzetekre vonatkozó alapoknál előzetesen konzultálni kell az Európai Parlamenttel, azaz másfajta kérdésekről van ezek esetében szó, tehát a parlament utólagosan nem sok mindent tehet. That EU trust funds should show their added value, that they also need... Nagyon fontos az is, hogy más értékeknek is az átláthatóság, arányosság, pénzügyi irányítás elvei is megfeleljenek a vagyonkezelő alapok mögöttes gondolat az volt, hogy az Európai Unió láthatóságát növeljék a származási országban, azokban az országokban, ahol azt végrehajtják, illetve az Európai Uniós tagállamok politikai láthatósága is javuljon. Illetve biztosítani azt is, hogy rugalmasabb legyen a döntéshozatal és a végrehajtás. Azonban arra a következtetésre jutottunk a tanulmányunkban, hogy bár igaz, hogy a projektek jóváhagyása akár még hosszabb is lehet, mint a normális finanszírozási mechanizmusok esetében, például az együttműködési eszköz esetében. Ami nagyon fontos, és szeretnénk hangsúlyozni, az az, hogy ezek a mechanizmusok mindig válságidőszakban lépnek működésbe, és kivételes természetűek. A tanulmányunk azt vizsgálta, hogy szerintünk a bizonyos helyzetekben az Európai Uniós vagyonkezelői alapok tudnak lenni a leghatékonyabb válasz a sürgető igényekre. A Beko alap létrehozása például, amit az Európai Számbevőszék jelentése is alátámasztott, hogy az Európai Bizottság hivatalosan struktúrált értékelést nem végzett, és nem volt átfogó igény felmérésem. Mindazonáltal a számvevőszék a körülmények figyelembevételével megfelelőnek találta a Beko alap létrehozását, mert a közép-afrikai köztársaság nagyon alulfinanszírozott volt, a, különösen a többi országhoz képest a környéken, ezt az OECD jelentései is aláhúzták, illetve egy átmeneti kormány volt éppen, és ezért a 14. bekezdésben a számvevőszék nemzeti indikatív programok létrehozását is jóvá hagyta utólag. Kivételes intézkedés maradt ez, a BEKU alapot létre lehetett tehát hozni, mindazonáltal A számvevőszék és a mi tanulmányunk is arra a következtetésre jutott, hogy ne ez legyen az általános eljárás a jövőben. A támogatás hatékonyságról szóló magas szintű fórumok is elmondták, hogy ezek az alapok akkor szoktak hasznosak lenni, hogyha más alapok is jelen vannak már egy, országokba, egy országban. A szervezetek és az országok részvételével meg kell próbálni a felesleges intézkedéseket elkerülni. Kiegészítő jelleggel kell tehát felhasználni ezeket az alapokat, és a formális struktúrált igényfelmérésre a jövőben szükség van. Valamint a projektek folyamatos végrehajtását érdemes nyomon követni, mert nagyon gyakran nincsenek a kezdetben meghatározott mutatók, és így nehéz mérni a végrehajtott programok hatékonyságát. Az Afrika alap szintén egy ilyen sürgősségi alapként jött létre. Ebben az esetben gyakorlatilag a kontinens felét lefedi ez a, az alap. Mi volt az a sürgős helyzet, aminek a kezelésére létrejött ez az alap? A Csátó és a Száhelövezet környéke, valamint az Afrika szarva térség, illetve későbbiekben Észak-Afrika is az alaphatája alá került. Az időben új fejlemények következtek be, és a csátó környékén és a száhelövezetben csökkent a migráció, és a további fejlődés rendkívül fontosnak tűnik. A migrációs partnerség keretén belül ez a két térség szintén bekerül a képbe. Azt is fontosnak láttuk, hogy az illegális migráció fő okai fejlesztési problémák, és azért fejlesztési finanszírozási eszközzel kellene megpróbálni orvosolni őket. Az EDF-fel vagy a DCI-vel fejlesztési együttműködési eszközzel. Maga a költségvetési rendet is nagyon világosan fogalmaz ezen tekintetben. De kérdés, hogy rövid távú finanszírozást vagy hosszú távú fejlesztést szeretnénk, és ha hosszú távú fejlesztést akarunk, akkor a rövid távú finanszírozás megfelelő eszköze erre. Ez a probléma is felmerült tehát a tanulmányunk során. Amikor pedig az Afrika alapról vizsgálódtunk, azt is láttuk, hogy Észak-Afrika és az Afrika szarva térség esetében a migrációs probléma kezelése hatékonyabb lenne egy tematikus vagyonkezelői alap létrehozásával az Afrika alap helyett. Itt látható, hogy a kormányzás és az elszámoltathatóság hogyan jött létre. Amit érdemes hangsúlyozni az, hogy az Európai Parlament az operatív bizottságokban és az alapító szerződésekben nem vesz részt. Az Európai Parlamentnek vizsgálati joga van, meghívják igazgató tanácsi ülésekre, de az Európai Parlament tagjai nem mindig használják ki ezt a lehetőséget vagy néha a napi rendet nem sikerül úgy tervezni, hogy mondjuk egy Strasburgi, ne egy Strasburgi héten hívják meg őket egy brüsszeli ülésre. Vagy nem Brüsszelben kerül sor egy igazgató tanácsi ülésre, hanem egy célországban, és akkor sem tudnak oda a képviselők ellátogatni feltétlenül. Mm. So we found that the most important issues a legfontosabb problémák. A folyamatos demokratikus elszámoltathatóság biztosítása. A döntéshozata, hogy mely alapokat fognak finanszírozni, ez az operatív bizottságokban születik meg, ez a döntés, és az Európai Parlament ebben nem vesz részt. Érdemes lenne nyitottabbá és átláthatóbbá tenni ezt a folyamatot, különösen mivel más alapokat vagy ENSZ szervezeteket meghívnak megfigyelői státuszba. A demokratikus elszámoltathatóság szempontjából fontos tudni, hogy az Európai Parlamentnek benyújtják az éves jelentéseket és az éves elszámolásokat, valamint hat hónapos és havi jelentések is születnek, és az Európai Parlamentnek az irányítást joga van felügyelni a mentesítési eljárás keretén belül. you Okay. Yeah. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Um, so we found it uh, difficult that it's uh, it's there is this trend of a a politikai, szakpolitikai következmények szempontjából fontos megjegyezni, hogy igény van az alapokra. Ezek sürgősségi eljárás keretében jöttek létre, de különösen a fejlesztés területén nagyon komoly igény mutatkozik rájuk hosszú távon is. A belügyminisztériumoknak a funkciója kezd megjelenni az alapok létrehozásában és működésében. Egy pillanatra engedjék meg, hogy folytassam én. Néhány kulcsfontosságú kérdés vagy probléma. Miért is jöttek létre ezek az alapok? Nagy kérdés. Láttuk az elmúlt években, hogy megtöbbszöröződött ezeknek a mennyisége. És szabálytalanságokat is tapasztaltunk összekeveredtek az alapok és ezeknek a szerepei. Az EDF, mint eszköz például az Európai Parlament kihagyásából is tud működni, úgyhogy vannak itt olyan problémák, amelyek feszültségekhez vezetnek. Az egyik kérdés, több alapra van szükség a jövőben? Csak arra mutatnék rá, hogy itt azt kell megnézni, hogy miért hozunk létre egy alapot, mert több pénzre van szükség, vagy valami sürgősségi helyzet van, vagy a tagállamok közvetlenül szeretnének jelen lenni. Ha világszerte megnézzük az vagyonkezelő alapokat, akkor az a tendencia rajzolódik ki, hogy például az ENSZ és az ENSZ tagállamok is jobban szeretnek vagyonkezelő alapokon keresztül finanszírozni, mert más pozíciójuk van ezáltal a döntéshozatalban és utána a projektek végrehajtásában ahhoz képest, mint hogyha egy ENSZ szervezetnek adnák a pénzt, hogy az végezze el a munkát. Úgyhogy egyre inkább a sürgősségi helyzetekre vagyonkezelői alapokkal reagálnak a donorok. De valami, vajon ez egy jogos megoldása? Az Afrika alap néhány régióra jött létre, de most kiterjesztették a migrációra is. Ez új probléma? És miért nem lehetett a régi finanszírozási módszerrel kezelni ezt az új problémát? Ezek azok a kérdések, amiket érdemes végignézni, illetve az is, hogy mi az Európai Parlament szerepe. Hogyha a normális eljáráson kívül hoznak létre alapokat, például a költségvetés más soraiba besorolva. Néztem külső és belső költségvetéseket is, de a kormányzás kérdése tűnt mindenhol a legfontosabbnak. A sürgősségi nyomás alatt hogyan tudjuk a költségvetési keretet összeegyeztetni a rendelkezésünkre álló pénzünkkel, hiszen hogyha a költségvetést folyton csökkentik, akkor külső alap létrehozás esetében elkövetkezik az a pillanat, hogy a normális dolog is sürgősségévé válik, mert már nincs rá pénz. És hogyha nem tudjuk finanszírozni ezeknek a megoldását, akkor egyre nagyobb bajba kerülünk. És az Afrika alappal kapcsolatban is ez az érzésem alakult ki, hogy valamit tenni kell, a finanszírozásra szükség van, valamit kell tenni a migráció kérdésével, valami helyi fejlesztésre ezért szükség van. Az EDL feljárásokat használtuk, aztán a normális költségvetésből is elköltettek erre összegeket, megpróbálván kikerülni a parlamentet. Ez az egyik probléma, amit figyelembe kell venni. Az ajánlásokat most nem veszem végig, de egy agályra rámutatnék. Van ez a gondolat, hogy a vagyonkezelő alapok inkább rutinná válnak az alkalmazásuk során, nem csak sürgősség esetben használják őket, de mivel a költségvetés egyre csökken, ez kockázatokat rejt magában. Külső trendeket is látunk, például az ENSZ és a tagállamai ezzel a külső fellépéseik feletti ellenőrzést próbálják visszanyerni. Számunkra is az a kérdés, hogy mik ennek az okai. Volt probléma azzal, hogy az ENSZ végezte eddig ezt a munkát? Jobb politikára van szükség? Hatékonyabbságra van szükség? Melyik gyorsabb? Melyiknek milyen hatása van? Vannak olyan alapok, amelyek esetében pontosan látjuk, hogy miért hozták létre, de a kérdés az, hogy milyen formában folytatódjon a munkába, és munkája, és hol húzzuk meg ezt a vonalat, hogy ezt a problémát már nem egy ilyen alappal kéne kezelni. A bizonyos országok esetében ez egy igazi problémát okozhat. Hogyha a külpolitikát ezeken a trust alapokon keresztül próbálunk végezni, akkor egy supranacionális szervezet, az EP például ebben szerepet kap, ami megint csak nehezen éveszkedik ebbe az ötletben. Azt hiszem, ezek a legfontosabb üzenetek, és nagyon körültekintőnek kell lenni, ahogy azt próbáltuk elmagyarázni, hogy nem arról beszélünk, hogy a pénzt hogyan használják fel, hanem csak az ellenőrzés és az irányítás alapvető működését vizsgáljuk. Tehát az eljárásrend korrekte, és hát bizonyos területeken úgy érezzük, hogy azért az eljárásrendel is gond van. Alapvetően ezek a lefő, legfőbb kérdések. Most nem fogok végigmenni ezen, hogy mit tanulhatunk, akkor túlságosan hosszú lenne, vannak más példák a többi trust fonddal is megpróbáltuk ezt összehasonlítani. Az Európai Trust alap igencsak sajátságos, tehát a scrutinál felülvizsgálat kapcsán nagyon nehéz összehasonlítani ezt bármilyen más hasonlóval, illetve össze kell, nagyon fontos, hogy más trust fonddal ezt ne keverik össze. Például az Európai Beruházási Alap is használ úgynevezett trust fundokat, a név hasonló, de ez mégis nagyon más, érdemes tehát, vagy érdekes nézni ezt, hogy egyre gyakrabban, egyre nagyobb számban fordulnak ezek elő, és nagyon nehéz a logikát is megérteni akkor, amikor ugyanazokat a szavakat használják. Van az Africa Trust Fund, aztán van a Trust Fund for Africa, az egyik az EB, e, Európai Beruházási Bank a másik pedig egy valódi e, sürgősségi alap. Tehát ez tényleg lehet, hogy e, bonyolult sokak számára. Most nézzük csak, hogy volt-e valami konkrét ajánlás, ami különösen fontos, kimagaslan fontos lehet. A másik, amely elhangzott, Bizonyos megállapodásokban a tagállamok folytatott együttműködésre vonatkozó preferenciákat találunk, de egyes esetekben van egy irányító testület, illetve egy tehát a döntéshozatali testületek, az irányítás, a, a, a mindennapos menedzsment, illetve a döntéshozatal nem szabad, hogy összekeveredjen. Hogyha a kormányközi ügynökségekről beszélünk, akkor az ők részvétel elképzelhető, ugyanakkor mégis itt bizonyos fokú összeférhetetlen zsékszerűséget vértünk felfedezni több esetben is, és úgy gondoljuk, hogy van demokratikus ellenőrzésre lehetőség, akkor ezeket mindenképpen alkalmazni kell. Nos, lássuk csak, mind, kihagytam-e valamit. Az ENSZ-ben például a Trust Fund egy jól ismert eszköz, ott sem problémamentes ezek alkalmazása, de van egy olyan portáljuk, egy olyan ö, irodájuk, amelyik ezzel foglalkozik, és így a beszámolás jóval, a beszámolók jóval konszolidáltabb módon jelennek meg. Tehát az, hogy világosabbá váljon, legyen egy egységes, egy úgynevezett egy ablakos rendszer, ez, ez sokat segíthetne az Európai Unió Trust fundjai esetében az ensz is megvan a saját problémája. Sokan azt mondják, hogy az ENSZ, ben sem minden tökéletes. Ez igaz, de legalább az ember tudja, hogy hova forduljon, mi ez az ablak, ahova kattintva valószínűleg megtalál minden információt világosan, tehát legalább már ennyivel jobb a rendszerük. És azt javasoljuk, hogy egy ilyen virtuális portál, vagy egy trust fund portál jöjjön létre, amelyre az Európai Unió esetében nem találtunk példát. Ennyit szerettem volna felvetni, a többire pedig majd talán a kérdésekre reagálva fogok kitérni. Ú, köszönjük szépen, sajnálom, hogy sietettem önöket. Az EU Trust Fund for Africa igazgató tanácsának ülése holnap kerül megrendezésre. Pont azért változtattak ezen az időponton, hogy a parlament is ebben részt vehessen. Ignáció Koreó fogja a, képviselni a szakbizottságunkat, és természetesen a titkárság is részt ezen. Tehát megpróbálunk javítani azért a parlament részvételén, a másik alap esetében pedig annak a, a az alapjaiban is, alapvető munkában is részt veszünk. Fontos, hogy a Trust Fund létrejötténél is jelen legyünk, ne csak azt követően. Persze ez nehéz volt, mert a Beku alap esetében 2014 pont a választások után történt mindez, de hát néha, mint hogy egy kicsit megleptek volna minket ezek a dolgok. A kollégákhoz fordulok, ki szeretne hozzászólni. Judith Sargentini, Schaffhauser úr természetesen, és van Hojbok, tehát elsőként Judit. Köszönöm szépen, és köszönöm Szepsznek, hogy ezt a kutatást elvégezték. A migrációval foglalkozó új munkacsoport működik, és úgy érzem, hogy ez fontos lehet számunkra, tehát nagyon örülök ennek a jelentésnek. Azt szeretném tudni, hogy előre tekintetek-e, hiszen én attól tartok, hogy ez egy, egy sürgősségi esetre létrehozott trust fund. Miért volt ez annyira sürgős? Ez jogos kérdés. De hogyha 2020-ban lejár, az alap, akkor mi lesz, mert a beindult projekteket nagy nemzetközi, sokszor nagy nemzetközi donorok, vagy fejlesztéspolitikai ügynökségek, európai tagállamokhoz kapcsolódó ilyen ügynökségek hajtják végre, míg korábban helyi civil szervezetekkel, Eh, végeztük volna együtt a fejlődő országban, és hallottam panaszokat arról, hogy azzal eh, kapcsolatban, a helyi infrastruktúrális eh, fejlesztés esetében például mi lesz akkor, hogyha a trust fund lejár, úgymond, akkor mi lesz? Schaffhauser. Monsieur Schaffhauser úr. Schaffhauser úr. Je, je dit plusieurs fois, je suis... Többször elmondtam, hogy az alapokat én alapvetően támogatom, de hogy hogyan működnek, azon változtatni kell. Egyrészt egy kicsit egy fekete lyuk ez igazából, nincs e felett igazán ráhatásunk vagy ellenőrzésünk. A, a civil szervezetekkel azért kell együttműködnünk, mert sokszor nincs állam, akivel együttműködjünk, és minél hamarabb segítenünk kell, hiszen humanitárius vészhelyzet vagy szükséghelyzet alakul ki de a fejlesztéspolitika biztonsága is fontos. Új helyzetben vagyunk, hogy sokkal nagyobb mértékben oda kell figyelnünk a biztonsági kérdésekre a politikában, mint korábban. Szerintem az alap alapvetően jó eszköz akkor, hogyha a fejlesztéssel, fejlesztéspolitikával és a biztonságpolitikával egyszerre foglalkozik az első. A második fontos, hogy az állammal együtt végezzük a munkát, együtt döntéssel, hiszen hogyha két aláírás kell egy minden kiadáshoz, akkor legyen az egyik az unió helyben lévő képviselője, másik legyen az adott állam. Azaz, nem egy globális költségvetésről beszélünk, hanem konkrét projektekről, olyan projektekről, amelyek egyrészt biztonságot szolgálják, másrészt a gazdasági fejlődést is mozgósítják. Beku alap és az egyéb Afrika alapok ezt nem teszik lehetővé, mert az állam nem vesz részt benne. Másrészt nyilván fontos, hogy a parlament ebben a folyamatban ne külső szereplőként jelenjen meg, hiszen egyrészt ez a parlament megkérülésének egy módja, a bizottság finanszírozásának a folyamatainak a megkerülését is szolgálja, illetve a pénzügyi gazdálkodás felügyeletét is el kell látni, hiszen e, egy befektetés alap esetében pénzt is veszíthetünk, ezért pedig mi vagyunk felelősek az adófizetők felé. Ezért tehát azt gondolom, hogy komolyan törnünk el a fejünket arra, hogy ez a biztonsági fejlesztési eszköz hogyan valósulhat meg az afrikai államokkal kapcsolatban, de, de hogy ez ne zsákba macska legyen az adott érintett állam számára. Köszönöm. Thank you, Maria Hajbrok. Köszönöm szépen, Maria Hajbrok. Igen, köszönöm szépen a beszámolót. Sajnos nem hallottam egészében a prezentációt, de azt meg kell említenem, hogy a parlament utólagosan nem ellenőrizhet, parlamentet nem lehet mindig bevonni, és említették azt is, hogy vannak pontatlanságok, a bizottság ezt tudja. Mi többször is elégedetlenségünknek adtunk hangot. Most megkérdezném, hogy megvizsgálták-e, hogy a jövőben hogyan működhetne ez, különös tekintettel a single instrument eszközre, amelyet a bizottság bevezetne a következő költségvetéssel. Számomra a következő dolog körvonalazódik. Ha van egy külső eszközünk, és nagyobb a rugalmasság, akkor egy 20%-os rugalmasság mellett nagyon sok minden szerepelhetne az alapban, olyasmi is, ami most az idő rövidsége miatt, időbeli korlátozások miatt nem szerepelhet. Vajon önök megvizsgálták ezt, vagy megvizsgálták, vagy csak azt nézték meg, hogy jelenlegi formájukban hogyan működnek ezek az alapok? Ez volt az utolsó kérdés. Nem, tulajdonképpen nekem is van egy kérdésem. A bizottság gyakran azt mondja, hogy ez azért alap, mert lehet adományozni. De azt nem említették meg, hogy a tagállamok bilaterálisan mennyit adományoztak, illetve hogy más szervezetek és országok, unión kívüli országok mennyit adományoztak. Tessék. A bizottság először önnek adok szót, utána pedig meghallgatjuk a bizottságot is. Um. Angol I will, I will not answer, uh, I will now answer in... Angolul fogom megválaszolni az összes kérdést, bár franciául és németül is tudok. Mindenesetre mind ömlesztve angolul fogok válaszolni. Hogyan tovább? Feltették ezt a kérdést, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ez nem csak a fejlesztési segélyt érintő kérdés. Akkor, amikor egy új eszköz hoznak létre, akkor mondjuk sürgőségi helyzet miatt ez előfordul. Nagyon fontos az, hogy valaki megvizsgálja azt, hogy a projektek a helyi szintekhez hogyan kerüljenek vissza, vagy a civil szervezetekhez. Amikor, a projekt, amikor az ember projektet igazgat, nyilván partnereket is keres, de ha átmenet van, amikor egy másik szint kapja meg a projektet, akkor erre az átmenetre és az átadásra szükség van egy eljárásra. Viszont nem látom azt, hogy az lenne a gyakorlat, hogy felállítják az alapot, és hogy már a felállításnál elgondolkoznának azon, hogy később kivégzi a munkát. Ez egy fontos kérdés. Emellett kérdeztek arról, hogy mennyire hasznosak ezek az alapok komoly problémák esetében. Hát igen, amikor humanitárius katasztrófa helyzetről van szó, akkor mindenképpen szükség van egy olyan alapra, amely lehet, hogy nem lesz rugalmas az uniós költségvetésnek kell reagálni úgy, hogy nem lesz külső alap. Nagyon nehéz, problémás fogas kérdéseket kell megoldani bizonyos projektek kapcsán. Biztonsági kérdésekről lehet például szó, és a hagyományos fejlesztési segéllyel nem oldhatóak meg ezek a problémák. A költségvetés sem áll készen, egy válságra a korábbi sem állt készen erre, ezért a, ugye a korábbi költségvetést a normális fejlesztési problémákra dolgoztuk ki, nem az ilyen sürgőségi helyzetekre. Most a kérdés az, hogy hogyan lehetne biztosítani azt, hogy reagálni lehessen a nagy problémákra, de úgy, hogy ne kelljen egy bonyolult eljárás, lebonyolítani, pénzeket találni kívülről, stb. Ez egy nagy probléma, nehéz. Ezért kell feltennünk azt a kérdést, hogy mit akarunk a jövőben tenni. Ezt megvizsgáltuk mi is. Kérdeztek a közben járó országokról is, résztvevő országokról, a normális, szokásos fejlesztési segélyek esetében a szokásos kormányzati struktúrát veszük igénybe. Van a beruházási banknak vagyunk az elői alapja, stb. Az érintett országok a stratégia kidolgozásában is részt vettek. Ezért lehet, hogy jobban figyelbe kell venni az olyan helyzeteket, amikor egy bizonyos ország részt vesz a projektben. Now the, the issue about uh, the, uh... Ami pedig az egységes eszközt illeti, látjuk a hajlandóságot, hogy a tendenciát, hogy az egységes eszközök megteremtése felé mozdulnak el. a finanszírozás így gyorsan folyosítható, mert nem kell a pénzek áttételét, átcsoportosítását külön jóvá hagyni. De ezért gondot is jelent, hiszen bizonyos pénzek nehezen garandálhatóak. Kérdezték, hogy a 20% rugalmasság megoldhatná-e a vagyonkezelői alapok problémáit, néhány problémát meg tudna oldani. A kérdés, hogy elegendő-e a rugalmaság, vagy külön alapra lenne szükség, hogy ne csoportosítsunk át, vagy még mielőtt átcsoportosítunk. Az unión belül a költségvetésnél ugye ez történik, ha a mezőgazdaság finanszírozását nem akarjuk csökkenteni, akkor a K plusz F költségvetését fogjuk csökkenteni mert a mezőgazdaságban egy válsághelyzet alakult ki, és akkor arra kell átcsoportosítani. Az eu belül lenne egyfajta alapunk, egy stabil alapunk, amely használható lenne, ha erre szükség van. Egyébként a vagyonkezelői alap létrehozása időigényes sokszor ezek az alapok nem sikeresek, nem tudnak túl sok adományozót magukhoz vonni. Van olyan eset, amikor csak 10 ezer eurónyit sikerült egy alapba vonzani. Vannak olyan országok, amelyek nagyon kis adományozó, és sokszor uniós költségvetésből kell bizonyos kérdéseket fedezni. Ha megnézzük a Juncker terv elvárását, melynek célja egy alapot létrehozni, melybe a tagállamok is befizetnek, erre én azt mondom, hogy a tagállamok egyébként nem hajlandóak túl sokkal hozzájárulni az alapokhoz. Vannak olyanok is, akik azért nagy lelkűbbek, ha az uniós pénzekből származna csak egy ilyen alap, az még nem garancia sikerre, nem voltak mostanáig sem ennyire, annyira brilliánsan teljesítőek ezek az alapok. Mondanék néhány számot a BECO alap esetében. A finanszírozás háromnegyede uniós költségvetésből származott, és egynegyede származott a tagállamoktól, Member states will contribute. És még kevesebb tagállam ö, nyújtott hozzájárulást az afrikai alaphoz. Nyilván önöket főleg az afrikai alap érdekli. 3,3 milliárd nyit ajánlottak fel, és 2,9 milliárdot biztosított az EU. Csak 400 milliót adtak uniós tagállamok és más donorok. Van tehát addicionalitás, a tagállamok láthatóvá válnak. A felajánlásoknál ö, általában a tagállamok azt hiszik, hogy ők azok, akik a projekteket végrehajtják. Az online megkérdezésekből is ez derült ki azok, akik, azok a vállalatok, akik részt vettek ebben, elmondták, hogy frusztráltak. Van egy 5%-os szabály, az alapnak csak az 5%-át lehet ilyen adminisztrációra odaígérni. Elhangzott, hogy az uniós alapok olcsóbbak lesznek az ENSZ alapjainál, de ha azt nézzük, hogy hogyan kezelik ezeket az alapokat, Sokszor nem tudjuk, hogy az administratív költség mit tartalmaz, például a csapat költségeit és a hivatalnokok költségeit tartalmazza-e. A számevőszék is megemlítette ezt. Ebből a folyamatból azt a következtetést vontuk le, hogy gyakran, főleg a delegált megállapodások esetében a tagállamok fejlesztési ügynökségei kapják meg az alapot, de ezek nem működnek az érintett országban. Nemzetközi szervezetek kapják a pénzt, és ezek kiszervezik helyi ö, szereplőknek. Így az alapok igazgatásában több szint alakul ki. A kérdés az, hogy ez -e a módja annak, hogy gondoskodjunk a költséghatékonyságról, és garancia ez arra, hogy a legjobb projekteket finanszírozzuk majd. A Beko esetében a tapasztalat azt mutatja, hogy a, abban az esetben a verseny korlátozott volt, és a projekteket eh, hamarabb kiszervezték, eh, érdemi alapon tudtak a résztvevők eh, versengeni egymással, és ezért nagyobb volt az átláthatóság is. Elnézést kérek. Még a bizottságnak is szeretnénk megadni a szót aztán nem sokára távoznak a tolmácsok 6.30-kor, úgyhogy akkor az Európai Bizottság parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok tömören válaszolni az összes megjegyzésre, javaslatra, ajánlásra, amelyeket felvetettek. Először is óriási köszönet a tanulmányért, és ennek a hozzáadott értékért, ez az Európai Bizottságnak mindig nagyon fontos, ami az Európai Parlament szerepét illeti, az Európai Bizottság támogatja a parlament bevonását az alapok kormányzásába, irányításába, az administratív tanácsba való bevonás már meg is történt az Afrika alap esetében, és amúgy úgy hozták létre eleve ezeknek az alapoknak az irányítási szerkezetét, hogy a parlament ott képviseltethesse magát. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a költségvetés végrehajtása az Európai Bizottság előjoga, mert ezek olyan alapok, amelyek az európai költségvetés végrehajtását érintik a külső területeken. Az alapok végrehajtása tehát továbbra is az Európai Bizottság előjoga marad. Az Európai Parlament mindazonáltal a tájékoztatási és nyomonkövetési jogát érvényesítheti az Európai Bizottság havi jelentésének köszönhetően, amit minden vagyonkezelő alap esetében elkészül. Ez egy olyan dokumentum, amit a Költségvetési Főigazgatóság állít össze. A pénzügyi erőforrások esetében minden egyes alapról hat hónaponként újabb részletes értékelés készül. Az alapok hozzáadott értékével kapcsolatban. Az Afrika alap azért jött létre, hogy olyan eszköz legyen, ami gyors, rugalmas és hatékony reakciót tud biztosítani sürgősségi helyzetben. A Száhelövezet és a Csát térségének, illetve a migrációs válságnak a kezelésére jött létre eredetileg. Az eredmények és a hatás kapcsán szeretnék emlékeztetni arra, hogy ezek az alapok 300 37 ezer embernek segítettek Nigerben, és 13 ezernek a, segítettek abban, hogy a, visszatérjenek a származási országokba. Ezek a mai ö, eredmények. A klasszikus támogatási módszerekkel ez nem vált volna lehetővé. Az alapok ezen kívül próbálják az illegális migránsok otthonuknak elhagyására való kényszerítését megakadályozni, illetve a migráció gyökerét ezen problémákat kezelni. Jól teljesítő projekteket támogatunk, amelyek akár már korábbiakban is léteztek a tagállami ügynökségek támogatásával. Nagyon fontos a hatékonyság, a parlament több projektet meg is látogatott, van ezeknek eredménye különböző programozási vagy értékelő látogatásokat tettünk, mint ahogy például önök is Szenegában, ezek nélkül nem lennénk ennyire hatékonyak. Az Afrika alap esetében, illetve az Európai Uniós költségvetésből származó eszközök esetében nagyon fontos, hogy a, ezek közül az Afrika alap sokkal gyorsabban tud reagálni, mint a többi eszköz. 326 napra van szükség más, más eszközök esetében 160 napra az alap esetében, több mint 400 napra a fedés a költségvetés összehangolásával létrejött támogatásban. Ezen számok is mutatják, hogy a reakciónk gyorsuló tendenciát mutat az alapok létrehozásával. Most a tagállamok szerepéről. Tájékoztatnám önöket arról, hogy a számvevőszék auditja nem mutatott összeférhetetlenséget a tagállamok kapcsán. Tiszteletben tartja a tagállamok hozzájárulása is a pénzügyi rendelet, a költségvetési rendelet szabályait. Az operatív ö, bizottságokban a parlament nem vesz részt, viszont az igazgató tanácsban igen. Nagyon komoly eszközök állnak ezen alapok rendelkezésére. Miért? Azért, mert sokkal inkább jelen vannak a terepen, mint más eszközök, mert valódi hozzáadott értékeket tudnak biztosítani, amit más ügynökségek nem. Egy ügynökség vagy egy civil szervezet számára a terepen való öm, működéshez i áll, dolgozókra van szükség, időre van szükség, hivatalokra van szükség. Öm, de van olyan, amikor nem várhatunk arra, hogy egy ügynökség két-három évet szálljon arra, hogy az infrastruktúráját felépítse terepen. Mindazonáltal a probléma nem oldódik meg, és ezért próbálunk segíteni. Az az ügynökség, amivel eddig dolgoztunk együtt, kérjük, hogy gyorsan nyújtson be az alaptámogatására igényt tartó projekteket, de nem azt tapasztaljuk, hogy nincs időnk arra, hogy egy ügynökség létrejöjjön a terepen, és annak a realitásaival megismerkedjen. Az alapok számai összehasonlítva az ENSZ által támogatott alapok szer, szerződéseivel azt tapasztaljuk, hogy a civil társadalom nagyon fontos szerepet játszik a trust fundok támogatásainak a felhasználásában is az ensz keresztül és a tagállami ügynökségeken keresztül költjük el az alapok költségvetésének az 50%-át a nemzetközi civil társadalom és a helyi civil társadalom segítségével. Részt a tagállamokra visszatérve, akik szintén részt vesznek, 400 millió euró értékben támogatják az alapot. Az Európai Bizottság szeretné, hogy 4 milliárdot adjanak a tagállamok, többször kértük is, de hát sajnos nem kaptuk meg. Azt gondoljuk, hogy a 400 millió erő, euró már is szép erőfeszítés, különösen, hogyha látjuk azt, hogy majd mik lesznek a végső számok a holnapi ö, ülésen. Franciaország, Csehország, Olaszország, Dánia és Lengyelország sok-sok millióval járult hozzá, Franciaország 9-nél tart. Legyünk világosak vannak olyan országok, mint például Lengyelország, amelyek akár megelőzik is Franciaországot az alapba befizetett pénz mennyiségét illetően. Gyorsítok. Az ENSZ alapokkal kapcsolatban, amikről beszélünk, mit tesznek ezek lehetővé? Az Európai Unió, az Európai Bizottság, nem az ENSZ alapjaiba teszi be az Afrika alapból, a vagyonközeli alapokból való pénzét. Mert ott például végképp nem lenne az Európai Parlamentnek szerepe az igazgató tanácsban. Az Európai Parlament szeretné ezt, de eddig nem volt erre példa. Az Európai Bizottság alapjai esetében ez a vita lezajlott, és ez nagyon fontos, az európai állampolgárok számára is, hogy az Európai Parlamentnek nyom, vizsgálati joga van. Az európai alapok esetében lehetséges, tehát ez csak az ENSZ alapok esetében nem. A, az egy darab portáról is mindenképpen beszélnék. Fontos, hogy a trust fundok alapok esetében megfelelő koherencia legyen. szerintem ha a politikai párbeszédbe és általában a, a földrajzi támogatásban nem integrált módon egy olyan párhuzamos portált nyitunk, párhuzamos struktúrát, ez szerintem káros lehet. Tehát nagyon fontos, hogy a hagyományos fejlesztéspolitika és a trust alapok mindenképpen integrált módon kezel, kerüljenek kezelésre, és illetve a helyben lévő delegációnk hasonló módon vegyen részt ebben a munkában. Köszönjük szépen, vannak még kérdések. Schaffhauser, aki most hátat fordított nekem, hogyha egy pillanatot várna és befejezhetném, azt hadd mondjam el, hogy ki az, aki telefonál? Mindannyian halljuk a beszélgetését, ha nem zavarom, akkor itt folyik egy szakbizottsági ülés. A tagállamok bilaterális pénzeket is nyújtanak. Honnan tudjuk, hogy ez nem a, a uniós támogatásból kerül ki? Miért tart az olyan sokáig, hogy ezek a pénzek odaítélésre kerüljenek. Ezek mind-mind fontos kérdések, és ezekről majd az új programok keretében fogunk beszélni. Köszönöm a bizottságnak, a vendégelőadóinknak, hogy jelen voltak, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben még beszélünk majd erről. Valahonnan valakinek a bizottság részéről egy valakinek egy fél percre adok szót. If I can add, uh, Annyit? Yeah, if we com- Commission engineer. Um, If I can add a couple of specific... A bizottság részéről egy-két konkrétumot hozzáfűzhetek? Elengedjük a tolmácsainkat először is. Későn van. Sajnálom, nem tudtam, nem vártam, hogy hozzá fog szólni. Elmúlt fél hét a tolmácsainknak ajánlott a munkaideje. A kollégák kedvéért mondom, holnap 9 órakor folytatjuk, a koordinátorok ülésével, 4.11-kor pedig szavazzunk.